Uh, good morning, everybody. Um, as you can see, um, Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök annak, hogy Mimicsa uh, biztos jelölt úr itt van már a körünkben. Egy-két percet még adunk a sajtónak, hogy fényképeket készítsenek, remélem én is rajta leszek majd, ezért vettem fel a legszínesebb nyakkendőmet ma reggel, remélem észrevették. Tehát egy-két percet adunk még a sajtónak, a fényképészeknek, és aztán azt kérjük a sajtó képviselőitől, hogy egy kicsit húzódjanak a háttérben, háttérben, hogy lássam a kollégákat akik most igencsak bolykálnak, pedig ők is szeretnek rajta lenni a fényképeken. Úgy látom, hogy mindenki a legjobb arcát hozta. Köszönöm szépen, uraim! Úgy látom, hogy hölgy fényképész nincsen önök között. Köszönöm szépen! Melegen üdvözlök mindenkit. Ma reggel egy nagyon fontos alkalom kapcsán, ami egy meghallgatás, a kormány, a horvát kormány részéről az első kinevezésről van szó, egy biztos jelölt felállításáról, és nagy megtiszteltetés számomra az, hogy én lehetek a levezető elnöke ennek a meghallgatásnak. Bizonyára nagyon hasznos és konstruktív eszmecserére kerül majd sor a biztos jelölt úrral, és üdvözlöm a horvát tolmácsokat is. Most itt első ízben használjuk majd a horvát nyelvet. A 24-es kabinban dolgoznak a horvát tolmácsok. Sajnos fölöttem helyezkednek el, ezért nem tudok integetni nekik, de gondolom, hogy önök látják őket. De nagyon fontos alkalom ez tehát. Mielőtt megnyitnám a mai ülést, egy-két hivatalos formális megjegyzést tennék az egész meghallgatás levezetéséről, illetve a biztos felelősségi köreiről némi háttérinformációt szeretnék adni. Ezen kívül üdvözlöm azokat is, akik az interneten követik a mai ülésünket, mint az összes belső piaci bizottsági ülés, ez is meghallgatható az interneten. Üdvözlöm tehát azokat, akik az interneten követik a mai ülésünket, különösen a horvát közönségre gondolok, és hadd mondjam el még egyszer az új közönségünknek is, hogy minden ülésünk hozzáférhető az interneten, és nagyon örülünk annak, hogyha követik, figyelemmel követik a munkánkat. Illetve van egy hírlevelünk is, ennek segítségével is követhetik a munkánkat, ezt is meg lehet rendelni, és ezt is melegen javaslom. Hát ennyit az IMCO reklámjáról ma reggel, és most pedig lássunk hozzá a munkához. A meghallgatást a Környezetvédelmi Bizottsággal közösen szervezzük, és az, az Környezetvédelmi Bizottság elnökével megegyeztünk abban, hogy itt lesz Klász asszony, mint alelnök, illetve három környezetvédelmi bizottsági tag is, akik mind kérdéseket fognak föltenni egészségügyi kérdések kapcsán. Gondolok itt az orvosi eszközökről, eszközökre, hiszen Mimicsa úr hatáskörébe tartozik majd, hogyha jelöltsége megerősítést kap, a fogyasztóvédelem, a fogyasztókkal való együttműködés, a termékbiztonság, illetve nagyon sok biztonsági kérdés, amely, amelyel foglalkozunk, és ide tartozik az egészségügyi termékek területe is. Az eljárási szabályzatnak megfelelően a parlament értékeli a biztos jelöltet, a kompetenciáját vizsgálja, az európai elkötelezettségét, a személyes függetlenségét, illetve a tudását az adott portfólióban, illetve a kommunikációs készségeit is szemügyre veszük. A biztos jelöltől azt kértük, hogy adjon választ az előzetes kérdőívre, ez mindenkinek rendelkezésére áll a különböző nyelveken. Ezen kívül az, egy nyilatkozatot is olvashatnak a biztos úrtól, valamint a jogi bizottság elnökétől kaptam egy levelet, akinek az volt a feladata az eljárás keretében, hogy a biztos jelölt magatartásáról, illetve etikai előéletéről adjon véleményt, semmilyen ellenvetést nem vetett föl. Nézzük, nagyon szoros időkeretek belül kell majd dolgoznunk. Azt szeretnénk, hogy minél többen kérdést tehessenek föl, és ennek érdekében megpróbálunk igazságosan eljárni a felszólalási időt illetően. Röviden a biztos jelölt úrnak adom meg a szót, hogy maximum 10 percben tartsa meg a bevezetőjét, majd 2 óra 35 percben kérdéseket hallgatunk meg, a politikai frakció koordinátoraival kezdjük, és utána kiegészítő kérdésekre is lehetőség nyílik. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy be kell tartanunk az időkereteket. A kollégák egy percet kapnak a kezdő kérdésre, és nagyon reméljük, hogy egy kiemelkedő minőségű kérdést fognak föltenni. Néha vannak olyanok, akik kettő vagy három kérdést is belezsúfolnak ebbe az egy percbe. Én azt szeretném, hogy inkább egy jól megfogalmazott kérdést tegyenek föl, aztán a biztos jelölt úr választ ad, illetve kiegészítő kérdésre is lehetőség nyílik ezután. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a kiegészítő kérdésnek kapcsolódnia kell az eredeti kérdéshez. Hogyha valaki egy másik kérdést próbál ide becsúsztatni, akkor attól el kell, hogy vegyen majd a mikrofont. A biztos jelölt úrnak ezután egy percre van majd, egy percben van lehetősége arra, hogy választ adjon. Tehát kicsit merev az eljárásrend. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a kérdéseket az adott területre kell összpontosítani, tehát a biztos jelölt úr felelősségi területeire. Tudom, hogy nagyon sok átfogó kérdés is fölmerül, de az élelmiszer, illetve élelmiszerbiztonsági kérdések, a dohány, illetve a közegészségügyi kérdések nem tartoznak a biztos jelölt úr hatáskörébe, tehát fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogyha olyan kérdést tesznek föl, amely nem tartozik a biztos jelölt úr hatáskörébe, akkor szintén el kell majd vennem a mikrofont. Hát kicsit osztályfőnökként kell eljárnom ma reggel, ezért elnézést kérek, de megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a mai meghallgatásból, és a felelősségi körébe, hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire kompetens a biztos jelölt úr. Természetesen 23 nyelven rendelkezésre áll a tolmácsolás, tehát az eddigi 22 nyelv, illetve ezen kívül a horvát nyelv is rendelkezésre áll. Ezen kívül azt hiszem, hogy minden magától érdetődően zajlik majd. És akkor lépjünk is tovább. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy Mimicsa urat, biztos jelölt urat először üdvözölhetem itt a szakbizottságban, és megadom neki a szót 10 percre. Mr. Chairman, honor... Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés és nagy öröm számomra, hogy így lehetek ma, és én lehetek, hogyha önök is úgy gondolják, az első Horvátország által megnevezett, kinevezett eh, horvát biztos. Nagyon örülök annak, hogy a fogyasztóvédelemmel foglalkozhatok, hiszen ez igazi változást jelenthet az emberek mindennapi, munkája, mindennapi életében. Szeretnék együttműködni a parlamenttel, szeretném, hogy az európai polgárok életminősége javulhatna. Erre nagyobb esélyünk van, hogyha együttműködünk. Éppen ezért meg fogom próbálni elérni azt, hogy konszenzusra törekedjek az országok, illetve a különböző pártok között. Most pedig, ha megengedik, akkor horvátul fogom folytani, hiszen én leszek az első olyan horvát, aki a parlamentben horvátul beszél. Elképzelhető, hogy ez nem annyira történelmi pillanat, de szerintem azért tolmácsolás szempontjából mindenképpen az. Remélem, hogy jó alkalom ez a fogyasztók, a fogyasztóvédők számára, hiszen azt próbáljuk elérni, hogy erős legyen az európai fogyasztóvédelmi politika. Az Európai Parlament tagjaival, illetve azzal a két szakbizottsággal együtt fogok majd szorosan működni, akik felelősek ezekért a kérdésért, fontosnak tartom azt, hogy az európai fogyasztók szerepét kihangsúlyozzuk az európai gazdaság növekedésben. Azt hiszem, hogy a fogyasztó védelmi pillérre büszkék lehetünk, és ez nagyon komoly érték, büszkék lehetünk rá, és az jelenleg az Európai Unióban a válság közepete mindenképpen ragaszkodnunk kell az ilyen értékekhez. A szolidaritás nagyon fontos eleme a fogyasztóvédelemnek, Nos, pontosan ezek az értékek vezéreltek, amikor az első fogyasztóvédelmi törvényjavaslat csomagot dolgoztam ki Horvátországban, illetve a szabad piac által, a szabad piac lehetőségeri koncentráljunk. Nos, nagyon fontosnak tartom kiemelni a gazdasági dimenzióját az európai fogyasztóvédelmi politikának, az EU GDP-jének 56%-a fogyasztóvédelmi, így a fogyasztóknak fontos szerepe van abban, hogy a gazdasági fejlődést fellendítsék, illetve hogy a fenntarthatóságot és az innovációt serkeljék. Az belső egységes piac teljes kiteljesedésének is ők a letéteményesei. De a fogyasztók nem csupán vásárlók. A szociális dimenzióra is szeretnék utalni. Azt hiszem, hogy ez egyértelmű előrelépést jelent a fogyasztók számára is. A piac a fogyasztókért van, és nem fordítva. Ez különösen fontos ma, amikor nagyon sok európai van nehéz gazdasági helyzetben. Nagyon fontos az, hogy minden euróért, minden kunáért, vagy bármilyen nemzeti pénz a lehetőleg nagyobb értéket kapjuk fogyasztóvédelemnek, védelmi politikának az a lényege, hogy a fogyasztókat le, feljogosítsuk arra, hogy jobb lehetőségeik legyenek, illetve megtakarításokat tehessenek, jogaikkal érhessenek. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A bizottság a következő bizottsági ciklus végéig nincs sok időnk, realista vagyok, de azt hiszem ez elég ahhoz ez az idő, hogy igazi változást érjünk el. Az európai fogyasztóvédelmi agendához szeretnék kapcsolódni, és szeretnék együttműködni a parlamenttel, különös tekintettel az IMCO szakbizottságra. Holisztikus megközelítés hív, a holisztikus megközelítés híve vagyok, az agendát mindig is védeni fogom, és együtt fog működni más biztosokkal, Reding biztos asszonynal is. Három, dolog, három szóban tudnám összefoglalni a munkám lényegét, a konszolidáció, az együttműködés és a kommunikáció. Szeretném a jogalkotási keretet konszolidálni. De, jelenleg a tanácsban és a parlamentben nagyon sok jogalkotási tervezet de foglalkoznak például a különböző orvosi eszközök kérdése, az in vitro diagnosztika, a termékbiztonság, illetve a bankszámlák kérdése. Szeretném, hogyha még a mandátumom alatt sikerülne ezeket elfogadni. Ahol már megvan a szükséges jogszabály, ott pedig szeretném azt megvizsgálni, hogy megfelelő legyen ezeknek a végrehajtása. Például a vitarendezési kérdés, illetve az új kozmetikai, kozmetikára vonatkozó jogalkotási szabályok ide vonatkoznak. Aztán az együttműködésről szeretnék beszélni, szeretnék együttműködni azokkal a kollégáimmal, akik olyan, olyan tárgyak, témákkal foglalkoznak, amelyek kapcsolódnak a fogyasztóvédelemhez. Nagyon komoly erőfeszítésekre van itt szükségem, a bizottságból kellene ezt a munkát kezdeni. Én mindig is kiállok majd a fogyasztókért a bizottságon belül, és szeretnék szövetségeket kötni más kollégáimmal a, a bizottságban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden egyes jogszabály esetén már a folyamat elején figyelembe vegyük az európai fogyasztók érdekeit. A parlament is kulcsfontosságú partner lesz számomra majd, különösen különös tekintet arra a két szakbizottságra, amik, akik ma is itt vannak. A fogyasztóvédelmi szervezetek adják a kapcsolatot a fogyasztókhoz. Nagyon fontos a tagállamok számára, hogy sikeresek legyenek tagállami szinten ezek a szervezetek. Ugyanakkor a bizottság tudja támogatni ezeket a szervezeteket, és örülnék, hogyha ez sikerülne. A különböző nemzetközi partnerekkel is együtt kell működni, Kínával például. Az Európában eladott termékek, az import áruk és meg kell, hogy feleljenek az európai biztonsági normáknak. Tehát a forrásnál kell a biztonságra törekedni. Együtt kell működni továbbá még az iparral is, hogy megvalósuljon a teljes mértékű fogyasztóvédelem, illetve hogy egyenlő feltételek, mér, egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek a különböző vállalatok. Ezért fontos az iparban a nyitottság, illetve az átláthatóság. Hölgyeim és uraim, az együttműködés nagyon fontos a megvalósításnál is, azt hiszem, hogy itt a 2014-es év vége előtt még igazi eredményekre tehetünk szert. Azok a fogyasztóvédelmi jogok, amelyekkel nem lehet élni, valójában nem is léteznek. Ezt elsősorban tagállami szinten kell megvalósítani, de az európai szinten, az uniós szinten is lehet még javítani a hatékonyságon is. A, nagyon fontosnak tartom, hogy együttműködjenek egyfajta hálózatban a különböző nemzeti szervezetek, és egyfajta nagy takarítást tudjanak végrehajtani európai szinten. Szeretném, hogyha ez a hálózat hatékonyabban lenne felhasználva. Meg le kell nézni, hogy a különböző, ter- a különböző témákat ki lehet-e szélesíteni, illetve meg kell nézni azt, hogy ezek a nagy takarítások, ezek a egyszerre végrehajtott ellenőrzések eh, lehetnek a hatékonyabbak. A következő évre vonatkozó megvalósítási szabályokat is eh, felül kell vizsgálni. Ez kiváló alkalom arra, hogy, hogy megnézzük, hogy a jelenlegi jogszabályok mennyire hatékonyak. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban a következő hónapokban a partnerekkel együtt meg tudnánk vizsgálni azt, hogy milyen változásokra van szükség. Hölgyeim és uraim, a harmadik prioritásom van, a harmadik prioritás a kommunikáció számomra, tehát az európai fogyasztóvédelmi politika megfelelő kommunikálása. Hogyan javíthatja a fogyasztóvédelem az európai polgárok mindennapi életét? Erre azra, ehhez arra van szükség, hogy egyértelműen és egyszerűen fogalmazzunk, hogy közérthető legyen a fogyasztóvédelmi politika az európai polgárok számára. Tudniuk kell, hogy védjük őket, és vannak jogaik, amelyekkel élni is tudnak. Ez különösen fontos azon országok számára, ahol nem olyan, nincsenek komoly hagyományai a fogyasztóvédelemnek. Fontos, hogy megtakaríthatnak, a fogyasztók alacsonyabb banki költségekkel dolgozhatnak, illetve jobb minőségű árukat vásárolhatnak. Szeretnék a különböző érintett felekkel és partnerekkel azon dolgozni, hogy a fogyasztóvédelem tekintetében tudatosabbak legyenek az emberek. Ez igazi hozzáadott érték az Európai Unió szempontjából. Sőt, akár arra is alkalmas ez a terület, hogy ösztönözze a polgárokat, hogy jövőre nagyobb számmal menjenek el majd szavazni. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A változó valósághoz kell alkalmazkodnia a fogyasztóvédelemnek, tehát hogy gazdasági válság van, hogy digitális fejlődésről van szó, illetve hogy egyfolytában nő a globális piac. Hogyha megadják nekem a lehetőséget, akkor az európai fogyasztóvédelmi politika mellett erősen ki fogok állni. Ez igazi európai polgári szakpolitika, a mindennapi életeinket befolyásolja, és az európai polgárokat összeköti az Európához. Az a kérdés tehát, hogy mit tesz értem az Unió. Köszönöm. Well, thank you very much indeed, consumer doesn't... Köszönöm szépen. Ez egy nagyon átfogó bevezető volt. Most pedig az első kérdések érkeznek a politikai frakciók koordinátoraitól, és először is András Schwab kapja meg a szót, és e, egy percet kap majd kérdező kérdése. És köszönöm szépen, tisztelt biztos jelölt úr, köszönöm szépen a bevezetőjét, és kezdeném is a kérdéssel. Az egyik prioritása az Európai Bizottságnak, amelyhez tartozni fog majd, az az volt, hogy meg lehessen valósítani a belső piaci szabályokat, ezeket erősíteni lehessen, és az Európai Parlament a Single Market Government jelentésében azt követelte, hogy az Európai Bizottság többet tegyen, mint amit eddig tett. Az úgynevezett sweepsekről is beszélt, ezzel kapcsolatban is hozzászólt az írásos válaszaiban, és ön azt írta, hogy a jobb végrehajtásban hisz újabb jogszabályok nélkül. Ez jónak tűnik, hiszen a kevesebb néha több. Azt szeretném tudni, hogy milyen fajta konkrét jogalkotási szabályokat, jogalkotási kezdeményezést szeretne létrehozni, annak érdekében, hogy a belső piaci szabályok valóban megfelelők legyenek a felhasználók, a fogyasztók számára Európában, és úgy gondolom, hogy konkrét példákra van szükség, ahol az úgynevezett szükségeket kiterjesztjük az egyes jogakotási aktusokra a biztos jelölt úrja válaszjoga. Köszönöm szépen Schwab úrnak ezt a kérdést, és ezzel egy kicsit jobban kitérhetek arra, hogy én hogyan látom a politikai döntéshozatali folyamatot összességében, és hogyan mm, kívánom ezt végrehajtani majd fogyasztóvédelmi biztosként. A fogyasztóvédelmi politika nem egy különálló politikai terület, ez egy horizontális terület, számos politikai terület tartozik ide, amely mindenképpen együttműködésre szólít a többi biztossal. Meg kell hallgatni a többi biztos javaslatait, kezdeményezéseit is, hiszen ezzel kihathatnak és meghatározhatják a fogyasztók érdekeit. Ezért szeretném tevékenységemet a fogyasztói fogyasztókra központosítani. Szerepemet úgy látom, mint a fogyasztó fogyasztókra vonatkozó szabályok őrzőjének szerepét. Mindenképpen a biztonság a legfontosabb, a termékek biztonságossága fontos, és ez egyértelműen a fogyasztóvédelmi biztos illetékesség körébe tartozik, főként, hogyha nem élelmiszer termékekről van szó. Az önök szakbizottságával, mindkét szakbizottsággal szeretnék együttműködni annak érdekében, hogy jogi javaslók jöjjenek létre az orvosi eszközök, az in vitro diagnosztika, a termékbiztonsági csomaggal kapcsolatban, illetve a piaci felügyeletre vonatkozólag, a bankszámlákra vonatkozólag. Ezeket szeretném még ezen mandátum alatt elérni. Ezek lennének az első jogalkotási javaslataim. Hogyha, szeret, hogyha, hogyha ennél tovább is tudnánk haladni, akkor esetleg koncentrálni lehetne a fogyasztóvédelmi együttműködés felülvizsgálására. A tagállamokban már megindult ez a folyamat, az elemzések alapján meg tudnánk határozni egy jobb koordinációs keretet a termékekre vonatkozó szabályok végrehajtását illetőleg. Mindemellett az információ, a fogyasztói tudatosság elősegítése, ennek kapcsán itt nincs szükség több jogszabályra, de itt konkrét lépéseket kell tenni az új fogyasztóvédelmi biztos részéről. Elnök, köszönöm szépen. Schwab úr, van-e kiegészítő kérdése? Igen, köszönöm szépen a válaszát, de én szeretném, hogyha konkrét ö, választ adna egy olyan ö, már létező jogszabályok kapcsolatban, amit jobban végre kellene hajtani. A vála- írásos válaszában azt mondta, hogy a fogyasztóvédelemnek al- alkalmazkodnia kell az új valósághoz, és egy új fogyasztói kultúrára van szükség, ezt el kell érnünk, de nagyon nehéz elmagyarázni a fogyasztóknak azt, hogy a bizottságon belül nagyon nehéz horizontális megközelítést találni, és ezért a fogyasztóvédelem egy kicsit késedelmet szenved. Tehát önnek kell majd a bizottságot ebbe az irányba terelnie. Nem, le, nem lenne -e az jó, hogyha ennek érdekében több teljes harmonizáció lenne. Hogyha az állampolgárok tudnák, hogy mindenhol Európában ezek a fogyasztói jogok érvényesek, akkor sokkal jobb lenne. Biztos? Igen. A már meglévő javaslatokról beszéltem, amelyekkel a parlamentben és tanácsban is foglalkoznak jelenleg, de olyan sok már most lévő jogszabály van, amely foglalkozik a fogyasztók érdekeivel, hogy, hogyha hagyják kinevezésemet, akkor mindenképpen a fogyasztói érdekeket szeretném az előtérbe helyezni minden egyes már meglévő jogszabály végrehajtása során, és főként a fogyasztói jogokra vonatkozó jogszabályokra gondolok, a nem helyes gyakorlatokkal kapcsolatos szabályokra, az online kereskedelemre vonatkozó szabályokra, az online fogyasztói részvételre vonatkozó szabályokra gondolok, főként akkor, amikor adatvédelemről van szó, vagy hálózatsemlegességről, vagy hasonló kérdésekről. Ezek olyan területek, ahol mindenképpen javítani kell a helyzetet. Ugyanígy vonatkozik ez a fogyasztójogokra, az utazás, a közlekedés területén. Ezek azok a területek, ahol én mindenképpen szeretnék együttműködni a többi biztossal is, azért, hogy a fogyasztók érdekeit valóban előtérbe tudjuk helyezni a tagállami végrehajtás során és európai koordináció során is. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor most Evelyn Gebhardt következik a következő kérdésre. Egy perc. Köszönöm szépen Mimica úrnak. megvár, ami felrakja a fejhallgatóját. Azt mondta a bevezetőjében, hogy azok a fogyasztói jogok, amelyeket nem hajtanak végre, azok nem is léteznek. Ezzel egyetértek. Az Európai Parlament már nagyon régóta azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan tudjuk ezeket a jogi szabályokat javítani, és az egyik lehetőség, az az, hogy bevezettünk, bevezetjük európai szinten a csoportos jogorvoslat lehetőségét, és most nem a class actionről beszélek, tehát nem a amerikai rendszerről beszélek, hanem egy európai rendszer kialakításáról. Hajlandó lenne -e arra, hogy ezen a területen is javaslókkal éljen, annak érdekében, hogy tényleg előrelépés történjék itt. Biztos jelölt úr? Uh... Köszönöm szépen, Gebhát asszony. Ez valóban egy régóta esedékes kérdés, és a parlamentben, a bizottságban, a tanácsban már nagyon régóta küzdünk azért, hogy a fogyasztók számára lehető legjobb megoldást megtaláljuk ebben a témában. Nos, igen, az egységes piac lehetőségeinek teljes kiaknázása érdekében, illetve annak érdekében, hogy a határon átnyúló kereskedelmet előre mozdítsuk, fontos, hogy megnyugtassuk a fogyasztókat, hogy bizalmuk legyen abban, hogy az egységes piac teljes lehetőségeit kihasználhassák. Nos, bizonyára ön is tudja, hogy amikor egy kezdeményezésről beszélünk, egy olyan kezdeményezésről, amelyet még hivatalosan nem fogadott el a bizottság, amelynek az előkészítésében én nem vettem részt. Nos, azt hiszem, hogy igen, nehéz lenne, és nem is lenne megfelelő az, hogyha erről a jövőbeli javaslatról részletekben szólnék. De az előkészületeim során világosá vált, hogy hamarosan meg fog születni a bizottsági javaslat, és ez a kollektív jog, jogorvoslat kérdésével foglalkozni fog átfogó formában, ahogyan ezt a parlamenti jelentés is kérte. Ha jóvá hagyják a kinevezésemet, akkor részleteiben tanulmányozom majd a bizottsági javaslatot, és nagy örömmel látok hozzá ehhez a feladathoz, megvizsgálván azt, hogy mennyiben tükrözi a fogyasztók valós érdekeit. Ez a lehetőség, amely a kollektív jogorvoslatra ad lehetőséget. De nem csak arról van szó, hogy bírósági tárgyalások, bírósági perek legyenek, vagy sem, hanem inkább arról, hogy a fogyasztók jogai érvényesüljenek. Jövőbeli munkám részének tartom ezt a feladatot, és meg fogom vizsgálni a bizottsági javaslatot. Gepárt asszony? Na. Igen. Én az ön személyes véleményét kérdeztem, és nem pedig az Európai Bizottság jelenlegi álláspontját és két különböző dologról van szó itt. Jól értettem-e azt, hogy alapvetően személyesen ön támogatja azt, hogy egy ilyesmit bevezessünk? Uh, yes, Mrs. Gephardt, I've... Igen, Gephardt asszony. Támogatom a kollektív jogorvoslat keretének kialakítását. Ez a rendszer tiszteletben tartja a nemzeti igazságszolgáltatást, illetve a jogi hagyományokat, valamint tükrözi a fogyasztók valós érdekeit. Ezért fogok küzdeni, amint megszületik ez a javaslat, amint megkapjuk ezt a javaslatot. A jelenlegi pillanatban nem látom tisztán, hogy ebben pontosan mi szerepel, tehát a tartalmat illetően nem tudok érdemben válaszolni a kérdésre, de mindig is az lesz a célom, hogy a fogyasztók érdekeit érvényesítsem a kollektív jogorvoslat esetében is. Lehetőségünk lesz majd arra, hogy közösen megvizsgáljuk, hogy ez a javaslat mennyiben állja meg a helyét, és mennyiben tükrözi a fogyasztók elvárásait, a fogyasztók érdekeit. Mennyiben védi a jogaikat, illetve mennyiben építi bizalmukat az egységes piacban. Elnök, köszönöm szépen, térjünk át az ALDE frakcióra. Lökekát úr következik. Tisztelt biztos úr, üdvözlöm Önt itt Brüsszelben, és a liberálisok frakciójának nevében gratulálok Önnek illetve üdvözlöm Önt ebben a fontos feladatkörben. Dánként, kisország képviselőjeként azt mondhatom Önnek, hogy Brüsszel a legmegfelelőbb helyszín jelenleg egy képviselő számára. Fogyasztóvédelem kapcsán beszélünk a diszkrimináció mentességről, gondolok itt a fogyasztók székhelyének aspektusára. Vannak olyan, olyan országok, amelyek cégei még nincsenek jelen a piacon, illetve nem ismerik a jogszabályokat. Hogyan látja ön a székhely alapján a diszkriminációmentességet? Mimi úr, köszönöm szépen ezt a kérdést. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy az egységes piac gyakran szegmentált, töredezett néha nem igazságos kereskedelmi gyakorlatok miatt, vagy olyan előfeltételek miatt, amelyeket a piacon érvényesítenek az egyes piaci szereplők. Ez igaz az internetes értékesítésre, az otthon történő vásárlásokra, illetve a külföldi vásárlásokra is. feladatunk az, hogy föltárjuk ezt a töredezettséget, megnézzük, hogy esetleg történik-e diszkrimináció székhelyet, székhely alapján, nemzetiség alapján, vagy esetleg például a kifizetések esetében az alapján, hogy mobil kifizetés történik, internetes kifizetés, illetve milyen ország kártyáját használják. Ez egy olyan terület, ahol a fogyasztóvédelemnek nagyon fontos feladata van. Bárnyié biztos úrral összefogva fontosnak tartom, hogy a pénzügyi szolgáltatások, illetve kifizetések kérdését alaposan megvizsgáljuk. Vannak már érvényben szabályok, a szolgáltatás irányelvre gondolok, amelyek fölhívják a figyelmet a diszkrimináció mentességre, nemzetiség, illetve székhely alapján, de azt is olvashatjuk ebben a mondatban, hogy kivéve, hogyha objektív kritériumok igazolják ezt a megkülönböztetést. És itt hiányzik a pontos keret, nem tudjuk pontosan, hogy mik az objektív kritériumok. Azt hiszem, hogy nagyon fontos erre összpontosítani, arra, hogy létrejöjjön ez a rendszer, ez a keret, és pontosan tudjuk, hogy mi melyek az érvényes okok a megkülönböztetésre, és melyek nem. Nagyon fontos kérdésre világított rá, és a testülettel közösen minden tőlünk tehetőt megteszünk majd annak érdekében, hogy orvosoljuk ezeket a kérdéseket, ezeket a problémákat. Lokekádót, köszönöm szépen. Egy rövid után követő kérdést tennék föl. A válaszát értékelhetem úgy, hogy ebben a kérdésben kiáll majd a KKV-k mellett, hiszen ez nagyon sok európai cég számára rendkívül fontos. Biztos jelölt úr? Igen, köszönöm szépen. Minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy a belső piac működjön és a fogyasztók érdekeit szolgálja, de ugyanígy a kis- és középvállalatokat is fölkarolja, azokat segítse. Hiszen a nagy cégek ki tudnak állni saját jogaikért, illetve megvan a szaktudásuk, a jogi háttérismeretük arra, hogy részletesen elemezni tudják a védelmi szabályokat, a biztonsági szabályokat, egységes játékteret kell biztosítani, biztosítani kell a diszkriminációmentességet, és ez azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk a KKV-kra, illetve a fogyasztók érdekeire. Elnök, köszönöm, Rűra asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt Mimica úr! Üdvözlöm azt a kijelentését, hogy a jogok végrehajtása jelentős részét képezi meg munkájának. Hogyha már a jogok végrehajtásáról beszélnek, akkor persze ezzel szóba kerülhet a piaci felügyelet is, ez nagyon fontos lehet. Már évek óta várunk az Európai Bizottság új javaslatára, most már ez meg is érkezett, ezt üdvözöljük. Lenne egy konkrét kérdésem, az Európai Bizottság új javaslata nagyon koncentrál a kockázat felmérésre. Sajnálatos módon nem definiálják mi a kockázat, ebben az irányelvben, és eh, amit igazából problematikusnak eh, találok, ez pedig az előgondoskodási elv, ez már nem létezik. Szeretnék egy konkrét példát is megemlíteni. Ez a játékszerek kérdése. Mindig karcsány, karácsony környékén jelennek meg a botrányok, és eh, ez azt jelenti, hogy nem bíznak már annyira a piaci felügyeletben a fogyasztók. Hogyan lehet a piaci felügyeletet erősíteni annak érdekében, hogy ne csak karácsonykor kerüljön erre, ne csak ekkor figyeljenek erre, hanem minden nap figyeljenek ezekre a kérdésekre. A másik kérdés a határértékek kérdés. Az Európai Bíróság a Németországnak adott igazat abban a kérdésben, hogy túlságosan magas értékeket, nehéz filmértékeket tartalmaznak a játékszerek. Mit kíván az a bizottság ebben a kérdésben tenni? Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm Rüle asszony ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdésre tereli le a hangsúlyt, ez pedig nem más, mint a fogyasztóvédelem lényege a biztonság, a különböző termékek biztonsága. A kockáz, hogyha európai szinten a kockázat menedzsmentet kezeljük, az talán nem olyan hatékony, mint hogyha ez tagállami hatáskörben marad. Európai szinten viszont megtehetjük azt, hogy továbbra is az iránymutatásokat, illetve a kockázat elemzésnekre vonatkozó összes jogszabály, harmonizáció, keret helyén valóságát vizsgáljuk, illetve a különböző piacfelügyeleti szervek közötti együttműködést segítjük elő, meg kell nézni, hogy milyen bevált gyakorlatok vannak, ezeket a bevált gyakorlatokat meg kell próbálni terjeszteni a piacfelügyeleti szervek között a különböző tagállamokban. Aztán meg kell nézni azt is, hogy az iparral hogyan tudunk együttműködni. Fontos, hogy ők is úgy dolgozzanak, hogy a lehetőleg biztonságosabb termékeket adják ki a kezük közül. Az új piacfelügyeleti jogszabály egyébként nagyon sok kérdéssel foglalkozik ezek közül, tehát kockázatelemzés tagállami szinten, ezt koordinálnánk európai szinten, illetve piacfelügyeleti együttműködés, aztán a tagállamok piacfelügyeleti szerveinek egy fórumját szerveznénk meg, ahol rendszeresen találkoznának ezek a, ter, ezek a szervek, és a, az európai piacon a termékek megfelelő biztonságos környezetét vizsgálnak. Mm, Igen, még mindig nem válaszolt konkrétan arra, hogy a kockázatot hogyan definiálja. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy különböző definíciók keringjenek Európában, hanem egy egységes kockázatfelmérésre van szükség, de ehhez pedig egy alapvető egységes definícióra van szükség. Még egy fontos pont az ipar felelőssége. Itt is szerettem volna megkérdezni, hogy hogyan kívánja az ipart jobban bevonni a piaci fegyületbe, hiszen tudjuk, hogy a magas költségek miatt nagyon fontos az, hogy az állami szektor és az ipar együtt vállalják a felelősségüket. Thank you. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A biztonság szorosan kapcsolódik a tudományhoz, a tudományos kutatáshoz, a tudományos ajánlásokhoz. A tudományos, ezek a tudományos ajánlások alkalmasak a, legal, a leginkább arra, hogy a különböző kockázati forrásokat azonosítsuk, tehát az egyes termékek, termékek összetevőinek, vagy vegyi összetevőinek a tulajdonságait a tudomány segítségével ismerhetjük meg. Ezért fontos az, hogy hogy a biztonsági kérdéseket összekapcsoljuk a tudományos kérdésekkel. Nos, ezzel foglalkoznak a különböző szakértői csoportok. Ezt a módszert kell követnünk a jövőben is, hogy a lehető legjobb kockázat elemzési módszert tudjuk kidolgozni, amit a lehető legjobban tudják a különböző nemzeti, tagállami piacfelügyeleti szervek alkalmazni. Ez a követendő út, és örülnék neki, hogyha én is részt vehetnék ezekben az erőfeszítésekben. Elnök, köszönöm szépen, most Bielen úr az ECR nevébe. Köszönöm, biztos jelölt úr. Az ECR nevében is szeretnék önnek gratulálni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit ő mondott a fogyasztók védelméről, hogy tudatosítani kell bennük a jogaikat. Konkrétan mire gondolt, hogyan fogja ezt megtenni, és mikor? Thank you very much, Mr. Bielan. Köszönöm, Bielan, Bielan úr. Igen, az egységes piac, ahogy azt már többször elmondta mindenki, tehát az egységes piac lényege, hogy a fogyasztókat szolgáljunk. Az egységes piacra vonatkozó jogszabályt sokat reklámozták itt a parlamentben, itt ebben a szakbizottságban, még a jogszabály neve is itt született, úgy vélem, hogy a fogyasztók érdekei vezérlik a belső piacot többek között, és legfőképpen. Nos, amikor általános európai kezdeményezésekről van szó, például az Európa 2020 stratégia, vagy az európai szemeszter, tehát az ilyen horizontális kérdésekben együtt kell működnünk, hogy a pusztán makrogazdasági jelző számoktól el tudjunk egy kicsit távolodni, ne csak a növekedésre és a munkahely teremtésre gondoljuk, hanem fogyasztóvédelmi, illetve belső piaci szempontból is vizsgáljuk a dolgokat. A belső piacra vonatkozó jogszabály 12 területen figyel oda a fogyasztóvédelemre, Ez persze nem azt jelenti, hogy a fogyasztóvédelem a belső piac előmozdításának csak 12 része. Nem, ez egy horizontális politika, amely mindenképpen hozzájárulhat az egységes piac kiteljesedéséhez. Nagyon sok dolog van, amit még tudatosítani kell, reklámozni kell, amiről informálni kell, amit végre kell hajtani, hogy a fogyasztók a piac középpontjában legyenek. Jelen úr. Köszönöm a választát. Biztos úr, a tagállamokat hogyan fogja bevonni ebbe a folyamatba, illetve mi lesz az európai parlamenti képviselők feladata ebben? Hogyan fog együttműködni a tagállamokkal? hogyan fogja azt elérni, hogy megfelelően kommunikálja az EU a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, különös tekintettel a jövő évi európai választásokra. Milyen módon lehetne a legjobban tájékoztatni a vásárlókat, illetve a fogyasztókat ezekről a jogszabályokról? Válasz. Köszönöm a kiegészítő kérdését. Már többször elmondtam azt, hogy mennyire fontos, hogy az összes érintett fél között koordináljunk. Valójában ezen áll vagy bukik a fogyasztóvédelmi politika sikere. A fogyasztók szerepe nem elhanyagolható ebben a körben. Én folyamatos kapcsolatban leszek a tagállami hatóságokkal, a piacfelügyeleti szervekkel, a végrehajtó szervekkel, hogy tevékenységüket jobban tudjuk koordinálni. Olyan szakpolitikáról van szó, amelynek, amelyet proaktívan kell alkalmazni. Nem szabad megvárni, hogy a tagállamok elkezdjék az európai szintű jogszabályok átvételét, vagy hogy ők kezdjenek azon el gondolkodni, hogy hogyan lehet a legjobban együttműködni fogyasztóvédelmi kérdésekben. Proaktívnak kell lennünk. Ez azt jelenti, hogy folytonos kapcsolatot kell kialakítani a tagállami hatóságokkal. Nem szabad azt a hatást kell tenni, hogy bizonyos dolgok európai szinten történnek, más szinteket pedig a tagállami hatóságokra hagyunk. Tehát nagyon fontos az együttműködés, az összekapcsolódás, a szinergia. Köszönöm. Az utolsó koordinátorunk Pászka úr az EFT kap, ö, csoport nevében. Uh, Nézést. De Jong úr következik. Dankjewel. Um, meneer Mimica. Mimica úr, az IMCO szakbizottságért az Európai Parlamentben csak nehezen tudja elérni azt, hogy koordinálni lehessen a fogyasztóvédelmet a különböző szabizottságok között. És ebben merül fel a kérdésem, ön egy kis országból származó biztos, és önnek kell koordinálnia Redinggel, bányével szemben, Krúzzal szemben a fogyasztó, fogyasztók érdekeit. Hogyan kívánja ezt elérni? És hogyan tudja elérni ezt a teljes jogotáson keresztül az Európai Bizottságban? Kezdhetjük a fogyasztói szervezetekkel, a jogalkotási javaslatok területén is ügyelnie kell a fogyasztójogokra, a és hogyan tudja biztosítani azt, hogy a fogyasztói szervezetek tényleg hatása tudnak lenni majd a javaslatokra? Well, thank you, Mr. De Jong, uh, for... Köszönöm szépen, De Jong úr, ezeket a kérdéseket. Valóban látom azt, hogy uh, az előkészítésem során megpróbáltam összeszámolni azon biztosok számát, akik együtt kell majd működnöm fogyasztóvédelmi szempontból, hogy minden politikai aspektusban már korán megjelenjen a fogyasztóvédelem, illetve hogy megjelenjen ez már a hatásvizsgálatok során is. És 11 ilyen biztos van, akik valamilyen fajta módon kapcsolatban vannak, hatással lehetnek a fogyasztók érdekeire politikai területeken keresztül. A bizottság egyre inkább horizontálisan dolgozik, és nincs igazából már egyetlen olyan politikai terület is, amely csak egy biztoshoz tartozna, sokkal inkább összefüggenek a különböző politikák. A fogyasztóvédelmi politika nagyon jól illeszkedik ebbe a bizottsági koncepcióba. Az lenne az én szerepem, hogy már a jogalkotási folyamat elején felhívjam a figyelmet a fogyasztók érdekeire. Ez minden más politikai döntést jobban elfogadhatóvá tehetne a fogyasztóknál, és ezáltal sokkal jobban üdvözölnék ezeket a döntéseket, akkor hogy tényleg látják azt, hogy a fogyasztók érdekei is érvényesülnek. Mindenképpen előtérbe kell helyezni az igazi fogyasztói érdekeket. Én így kívánom elérni a bizottságomra a koordinációt. Thank you very much. Supplementary, Mr. De Jong. Dajongor kiegészítő kérdése. Igen, jó az ön ö, terve, de a válasza homályos volt, ezért szeretnék konkrétan kérdezni. Kalasz ö, úr és ö, felelős ezért a területért. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók érdeke érvényesüljön, és ha megnézzük a bizottság javaslatok eléggé felaprózódott az utasok jogaira vonatkozó jogalkotás. Hogyan kívánja elérni azt, hogy a fogyasztókat tényleg meghallgassák, és tényleg hogyan tudná elmondani ezt Kalász úrnak, hogy igen, ezen a területen, az utasok jogai területén előre kell lépni. Thank you very much for the supplementary uh, question. I've... Köszönöm szépen a kiegészítő kérdést. Kalász alelnök úrral már beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne megerősíteni a jelenlegi jogszabályt ezen a területen. Megállapítottuk, hogy közös erőfeszítéseket kell tenni a fogyasztóvédelem érdekes, értékesítése, érvényesítése érdekében. Az utasok jogai, a fogyasztók jogai Mm, személyesen is érintenek, hiszen itt Brüsszelben vagyok már három hete, a bőröndön pedig nem érkezett meg, és még mindig nem tudom, hogy mit kell tennem. Tehát lehet, hogy eléggé beszédes példa ez arra, hogy mennyire fontos javítani a utasok jogait, mennyire fontos az, hogy érvényesítsük a jogainkat, abban az esetben, hogyha elvész a csomag, vagy hogyha elveszik az ember csomagját. Egyértelműen látni kell tehát, hogy ki a felelős az ilyen problémákért, veszteségekért. Nagy érdeklődéssel várjuk, illetve hallgattuk a megjegyzéseit, és visszaadom a szót Peska úrnak. Köszönöm szépen. a biztos jelölt úr, először is önnek, illetve Horvátország állampolgárainak minden jót kívánok, remélem, hogy az Európai Uniós tagságok magasabb életszínvonalat, illetve békét hoz a jövőben. Önnek egyik feladata az, hogy tájékoztassa a lakosokat a fogyasztóvédelem kapcsán. Kérdésem pedig az, hogy milyen konkrét lépéseket kíván foganatosítani ezen a területen. Válasz. Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat Horvátország nevében, illetve köszönöm a jó kívánságokat is. Az európai családban az üdvözlést. Köszönöm szépen évtizedek óta célunk volt a csatlakozás, és most lassan ez valóra válik. A mindennapi életminőség javítása az állampolgárok számára, és hamarosan horvát állampolgárok számára is rendkívül fontos részét képezi az európai fogyasztóvédelmi politikának. Ezért hogyha a politika legfontosabb pilléreire kívánunk építeni, akkor nagyon fontos, hogy hatékonyan járjunk el, és valóban a jelenlegi biztonsági szinteket föntartsuk, valamint javítsuk azokat. Illetve jogokkal ruházzuk föl a fogyasztókat, és érvényesítsük jogaikat. Ezen kívül további cél az, hogy a fogyasztóvédelmi politika integrálva legyen a többi szakpolitikai területbe, illetve a belső piaci tevékenységek, intézkedések köreibe. Ezeknek az a célja, hogy a belső piac valóban érvényesüljön. Ami a fogyasztóvédelmet illeti, már magyarázatot adtam arra, hogy Reding alelnök asszonyjal milyen lépéseket kívánok tenni, és mennyiben kívánok azért harcolni, hogy a fogyasztóvédelmi keretet megerősítsem, amelyben megerősítést nyer a kinevezésem, nagyon fontos feladatom lesz, ez pedig a fogyasztók jogainak érvényesítése. Európai Uniós, illetve nemzeti szinten. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a választ. Azt hiszem, hogy a gyors vitarendezés szintén részét képezi a fogyasztóvédelemnek. Erről is hajlandó hatékonyan és gyorsan tájékoztatni az embereket, tehát a, a vitarendezésről. Nos, igen, Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelően tájékoztassuk az, az embereket, a lakosságot, ne bombázzuk őket információval, de átfogó, egyértelműen megfogalmazott ö, információhoz juttassuk őket, egyértelmű, egyértelművé tegyük a jogaikat számukra, és ö, ez mindenképpen fontos részét képezi a feladataimnak. A közös erőfeszítésekben én is ki kívánom venni a részem, és a fogyasztóvédelmi politikát hatékonyan kívánom érvényesíteni, és a hatékony szakpolitikák közé szeretném emelni. Elnök, köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk a koordinátorai kérdéseit, és szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek a pontos idő keret betartásáért, és a biztos jelölt urat is arra kérem, hogy tartsa magát az időkerethez, ezt jelezni is fogom neki. Most pedig lépjünk tovább, a szakbizottság részéről öten kívánnak kérdéseket fönteni. Plankovics úr, Zsüven úr, képviselő, Először Zsüven úr kapja meg a szót. Tisztelt biztos jelölt úr, én is üdvözlöm Önt, és gratulálok Önnek ahhoz, hogy a szép országgal csatlakozik az Európai Unióhoz. E, Gebhardt asszony kérdéséhez szeretnék csatlakozni, ez pedig a kollektív jogorvoslat kérdése. 2012. februárjában az Európai Unió egy ilyen rendszer létrehozását fontosnak tartotta, egy biztosíték létrehozásával. Ez nagyon fontos a fogyasztóvédelem szempontjából, hiszen különböző jogrendszerek vannak érvényben. Nagyon fontosnak tartom ennek a záradéknak, ennek a biztosítéknak a létrehozását. Az első feltétel, az első fontos feladat az, hogy megvédjük a fogyasztók érdekeit. A második pedig az, hogy tiszteletben tartsuk a nemzeti jogszabályokat. Nos, ugye ezt öntől is hallottuk. Hadd mondjam el, hogy folyamatosan harcolunk a nemzeti joghatóságokkal. Tehát ez a terület problematikusnak bizonyulhat föltenném a kérdést, hogy milyen biztosítékokat kíván érvényesíteni és hogyan kívánja biztosítani ezt ezen a területen, tehát a kollektív jogorvoslat területén. Köszönöm szépen, Zsüven úr. Köszönöm, hogy visszatért a kollektív jogorvoslat kérdéséhez, hiszen valóban ez nagyon fontos a bizalom kiépítése szempontjából. Elég nehéz itt a javaslat részleteibe bocsátkozni, ezt megismételném, hiszen még mindig nem fogalmaz, még mindig nem került ez napvilágra pontosan, de szeretném megerősíteni, hogy amennyiben eh, kijelölnek, kineveznek, támogatnám a koherens és horizontális megközelítést, amely fölkarolja a fogyasztóvédelmet, a versenyt, a megfelelő versenyhelyzet kialakítását, illetve a környezetvédelmet is, a lehető legjobb gyakorlat érvényesítésével a saját nemzeti ö, joghatóságokat, illetve igazságszolgáltatást ö, illetően. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a pereskedési probléma, tehát a túlzott pereskedés problémáját el lehetne kerülni. Ezek a biztosítékok, amelyet a nemzeti jogszabályok legjobb gyakorlat át lehet venni, ezt mindenképpen be kell építeni a kollektív jogorvoslati kezdeményezésbe. Ezen kívül szeretnék rámutatni arra, hogy valóságszerűen kell eljárnunk, tiszteletben kell tartanunk a különböző európai jogi hagyományokat, illetve lépésről lépésre kell haladnunk, meg kell győződnünk arról, hogy minden egyes lépés biztos területen történő lépés, tehát lehet, hogy nem ez a javaslat az, amely azonnal az összes agályra választat, az összes elvárásnak megfelel, de próbáljunk meg a lehetőleg legvalóságszerűbben eljárni a jelenlegi fázisban. Zsüvenük, köszönöm szépen, egy megjegyzéssel élnék. Igen, mindenképpen nagyon fontos az, hogy a nemzeti jogszabályokat tiszteletben tartsuk, de néha ez alibiként szolgál arra, hogy az európai szinten ne tudjunk előrelépni. Tehát itt is fontos, hogy lássuk pontosan, hogy milyen lépéseket kell tenni. A kérdésem ugye elég nehéz, nehéz lesz megválaszolni. Nagyon félünk attól, hogy esetleg azt a gyakorlatot vesszük át, ami az ami, ami az Egyesült Államokban érvényben van, ez pedig a büntető jellegű kártérítés fizetés. Hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez? Nos, ismét úgy látom, hogy nagyon pontos választ vált tőlem, ha nem is kötelezettségvállalást egy igen kényes kérdésben. Nos, valóban kényes területen járunk azért, mert nincs egyetértés az átfogó keretet illetően. Megpróbálok egy kicsit pontosabban fogalmazni. Úgy tűnik, hogy feladatunk az, hogy a büntető jellegű fellépéseket a kollektív jogorvoslat területén megpróbáljuk elkerülni. Ezt meg is tehetjük. És én biztos jelöltként fogyasztóvédelemi, illetve a fogyasztókkal foglalkozó kérdésekért felelős biztos jelöltként feladatomnak is érzem. A kollektív jogorvoslati gyakorlatot nemzeti, illetve európai szinten ebbe az irányba kívánjuk terelni. Köszönöm, Antonio Correa de Campos következik. Köszönöm, elnök úr! Üdvözlöm Önt, Mimita biztos úr! És a legutóbbi IMCO látogatáson, ugye, Horvátországban jártunk, akkor is találkoztunk már. Nos, kérdésem az energetikára vonatkozna, az energiapolitikára. Ugye jelenleg ott a fogyasztóvédelem elég alacsony szintű, növekszenek a fogyasztói árak, és valószínűleg ez növek, folytatódni fog a jövőben is. Láthatjuk azt is, hogy közvetett és közvetlen adóztatás is van a különböző fogyasztói számlákon keresztül, és a ö, nagy fogyasztókra kiszabott díjak nem teszik lehetővé azt, hogy átlátható legyen az árazás, a díjazás. Jó lenne, hogyha ez megváltozna, hogy ha az átláthatóság, az árak átláthatósága javítana a fogyasztók helyzetén, milyen lépéseket kell a tagállamoknak és az Európai Uniónak tennie, hogy a rászoruló fogyasztókon segítsen és leegyszerűsítse a számlákat? Válasz. Köszönöm szépen a kérdést. Tényleg ez az a terület, amelynek hatása van az emberek mindennapi életére Európában. Az elektromos áram, illetve a földgáz, a, vagy általánosságban az energia áró kérdése. Két folyamatot láthatunk az energiapiacon, egyrészt az energiárak növekedése, az üzemanyag árak növekedése miatt, illetve egyre nő a megújuló energiába forrásokba történő be ruházás, hogy csökkentsük a szén függőségünket, és ez egyfajta piaci szereplői átállást is jelent. Nos, nem szabad azt elfelejtenünk, hogy a kiskereskedelmi energiaárak valamilyen módon tükrözik a nagykereskedelmi árakat, és a nagykereskedelmi árak ugye folyamatosan növekednek, ezt nem szabad elfelejtenünk. Aztán ott van a harmadik energiacsomag, ez arról szólna, hogy versenyképesebb legyen az energiapiac, hogy könnyebben lehessen hozzáférni, illetve vonzóbb legyen ez a fogyasztók számára. A harmadik energiacsomag nagyon komoly előnyökkel járhat a fogyasztók számára verseny szempontjából. Mert bizonyos fellépések történtek, tehát annak érdekében, hogy a számlázás átláthatóbb, egyszerűbb legyen. Ott van például az e-számlázás, az elektronikus számlázás. Ez egyébként része volt az eredmény tábla műveletnek. A bizottsági a bizottság szolgálatai ebben a folyamatban természetesen részt vesznek. Egy tanulmányt fogunk nem sokára elkészíteni, amely azt szérképezni föl, hogy pontosan hol vannak a rászoruló fogyasztók Európában energiapiac szempontjából. Kiegészítő kérdés. Köszönöm, biztos úr! Ugye vannak tagállami szabályzók, és van egy ügynökség is, amely ezzel foglalkozik. Milyen szerepet szán ezeknek a szerveknek, illetve európai szinten mit lehetne tenni hogyan lehetne a szabályzók hatáskörét úgy megerősíteni, hogy az jót tegyen a, hogy az jót tegyen a fogyasztóknak. Nos, a nemzeti tagállami energia szabályzók szerepét a harmadik energiacsomag megerősíti. forrásaikat is meg kell erősíteni, hogy szabályzói tevékenységüket a fogyasztóvédelmi szempontok hassák át. Tehát nem csupán a szakmai, technikai vagy szolgáltatói kérdésekkel kell foglalkozniuk, hanem az energiapiac ra be kell hozniuk a fogyasztóvédelmi kérdéseket, a, például a szolgáltatóváltás lehetőségét, hogy ez könnyebb legyen, illetve jobban tudják összehasonlítani a szolgáltatásokat és azok árait. Ami pedig az Európai Ügynökséget illeti, nekik hatékonyabbnak kell lenniük, több forrást kell arra szánniuk, hogy a versenyt figyeljék Európa szerte, és figyelemmel kell lenniük arra, hogy a harmadik energiacsomagban betartják-e a versenyképességi szabályokat. A elnök a következő hozzászóló Plenkovics úr. Az egyik horvát megfigyelőről van szó, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, Harbor úr. Szeretném üdvözölni kollégámat, Mimica urat, horvát köztársaság biztos jelöltjét. És horvát nyelven teszem ezt. Nos, én egy szemléleti kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Hogy említette, hogy a fogyasztóvédelmi politikában két fontos trend van. Az Európai Bizottság és elődjei, az, önök, az elődjei arra helyezték a hangsúlyt, hogy a fogyasztókat nem védeni kell, hanem a fogyasztókat fel kell ruházni egyfajta hatalommal. Egyfajta eszköztárat kell tehát a rendelkezésükre bocsátani, képezni, oktatni kell őket, egy új fogyasztói kultúra van kialakulóban, és természetesen tájékoztatni kell őket jogaikról. Válasz. Ha már horvátul tették fel a kérdést, akkor horvátul válaszolok. Nagyon fontos valóban az, hogy a fogyasztók helyzetét javítsuk, hogy felruházzuk őket egyfajta hatalommal, és ez megjelenik az összes fogyasztóvédelmi politikai ágazatban. Az imént említettem, hogy létezik egy európai fogyasztóvédelmi agenda, és ebben a legfontosabb tevékenységek vannak benne. Az első fogyasztóvédelmi pillér után megjelenik a második pillér, és ott az szerepel, hogy hogyan lehetne a fogyasztókat felruházni egyfajta hatalommal. Tekintettel a belső piacra. Korábban már említettem azt is, hogy mindent megteszek azért, hogy ezt, ennek az agendának érvényt szerezzek, és ehhez hozzátartozik az is, hogy egyfajta szakpolitikai váltást kell végrehajtani, hogy minden egyes szakpolitikában a fogyasztókra nagyobb hangsúlyt helyezzünk, illetve tájékoztatni kell a fogyasztókat arról is, hogy a belső piac működésének szempontjából mennyire fontos az ő szerepük. Tehát ők, ők maguk is fontosak a belső piac szempontjából, és ez a fajta szemléletváltás növekedési, egyfajta növekedési pályára terel minket, tehát a gazdaság is növekszik majd, illetve a munkahelyek növekedésének esélye is nő. Jogi védelemmel felvértezett fogyasztók nélkül nem igazán lehet ezt a fajta szemléletváltást végrehajtani, és azt hiszem, itt komoly szerepem van nekem is. Hiszen megtehetem azt, hogy a fogyasztókkal kezdjük az összes szakpolitikának a kialakítását. Köszönöm szépen, kiegészítő kérdés. Említette a rászoruló fogyasztók csoportját. Pontosan kire, kikre gondolunk? ilyenkor? A nem megfelelően oktatót, képzett fogyasztókra, vagy, vagy a korhoz kapcsolódik ez, vagy egy túlságosan feszült fogyasztóról van szó, vagy olyan szeméről, aki nem képes felfogni a ráruházott jogokat, vagy fogyatékkal élő szeméről van szó? Hogyan definiálná ön tehát ez a rászoruló fogyasztó kifejezést? Válasz. Az Európai Fogyasztói Agenda két kihívást említ, amelyekkel jövőre mindenképpen foglalkozni kell. Az egyik a fenntartható fogyasztás, a másik pedig a rászoruló fogyasztók kérdése. Azon fogyasztók ezek, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak megfelelően részt venni az Európai Unió belső piacán. Azt hiszem, hogy a rászoruló fogyasztók kérdését nem csupán megérzések útján lehet definiálni, hanem pontos szakmai mutatók útján is, és egyfajta holisztikus megközelítést jelent. Tehát a bizottság nem sokára elkészít egy tanulmányt, és ez arról fog szólni, hogy ez a rászorulás pontosan mit jelent. Tehát mit jelent a digitális piac szempontjából a rászorultság, a pénzügyi piac szempontjából, illetve az energia piac szempontjából. Azt hiszem, hogy ezek alapján ki lehet dolgozni azt, hogy milyen módszerekkel lehetne megoldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen, Sheldon Móze asszony következik. Köszönöm. Üdvözlöm Önt az EU-ban, Mimica úr. Két könnyű kérdésem lenne. nézzük, egy, egyrészt a termékbiztonságra szeretnék kérdezni, másrészt pedig a végrehajtásról. Sok tagállam nem igazán tesz eleget a feladatának, és ezt ma is elmondta. Lesz-e bátorsága önnek ahhoz, hogy a különböző tagállamokkal felvegye a kapcsolatot, hogy a miniszterekkel közvetlenül egyeztessen, hogy a végrehajtás meg, megtörténje? Válasz. Köszönöm, Sáldem Móze asszony. ebben félek a könnyű kérdésektől, vagy csak részben. Ami a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtását illeti, itt a lehetőleg legproaktívabb szeretnék lenni, hogy minden egyes fogyasztói jog megvalósulhasson, és élni lehessen vele, ez is a fogyasztóvédelmi agenda egyik pillére. És folyamatosan és rendszeresen fogok találkozni a különböző tagállami szakminiszterekkel, vagy hatóságokkal, hogy egyeztetni tudjak velük arról, hogy számukra mik a legnagyobb problémák, mik akadályozzák a piacfelügyeleti vagy fogyasztóvédelmi tevékenységüket. Avagy mi, a, mi az, ami bevált tagállami szinten, mik a bevált gyakorlatok, mi az, ami jól működik egy-egy tagállamban piac felügyeleti szempontból. A piac felügyeleti csomag, amelyen jelenleg dolgoznak a társjogalkotók, számomra kiegészíti a tagállami hatóságok végrehajtói tevékenységét, hiszen új eszközöket ad ez számukra, megvan például a joguk arra, hogy rajtaütésszerűen ellenőrizzék a piacot, a termékeket, avagy büntetést szabhassanak ki azokra, akik nem felelnek meg a, a jogszabályoknak. Ezen végrehajtó tevékenységek nem nélkülözhetik teljes mértékben az EU-s szemléletet. Kiegészítő kérdés. Köszönöm, de nem válaszolt az első kérdésemre. Az elővigyázatossági elvet valóban, valójában beleveszi-e a fogyasztóvédelmi agendába? Válasz. Én nagyon nyíltan állok ehhez hozzá, az összes európai parlamenti képviselő javaslatát szívesen megtárgyalom önökkel, hogyha az a cél, hogy a bizottság javaslatokat javítsa. Javítsák ezek. Nagyon részletesen meg, fogjuk vállal, meg fog vizsgálni ezeket a javaslatokat, és hogyha meg tudunk egyezni, és hogyha Mind a ketten belátjuk azt, hogy az önök javaslata, java, javaslata javítja a piacfelügyeleti helyzet, illetve a fogyasztóvédelmi helyzetet, akkor igen, az önök javaslatát kell elfogadni közösen. Köszönöm szépen, Tún Köszönöm, elnök úr. tym e, pytał się o to czy wzmocni pan czy przyspieszy pan e, rozwiązywanie sporów konsumenckich. Már elhangzott az a kérdés, hogy meg felgyorsítaná a kollektív jogorvoslatot. Tudjuk természetesen, hogy nincsenek kellő források, amelyekkel ezt az eszközt meg lehetne valósítani. Gondolok itt az internetes értékesítéssel kapcsolatos problémákkal, problémákra. Ez nagyon fontos a fogyasztók számára, illetve a vállalkozások számára is, ezért fontos kérdés ez a szakbizottságunk számára. üléseket szerveztünk a biztos részvételével, és beszéltünk arról, hogy milyen költségeket jelent ez a probléma. A fogyasztók mindenképpen várják a megoldást, hiszen egy hihetetlen komoly problémáról van szó. Nem egyszerű ez, de ez az ön területéhez tartozik. Tehát konkrét kérdés, hogyan kívánja megoldani ezt a problémát? Thank you very much, Mrs. Thun. Köszönöm szépen, Tun asszony, hogy felvetette ezt a kérdést. Az idő szorít, ezért Az alternatív vitarendezésről szólnék, csak tudom, hogy ön mennyire érteklődik ezen kérdés iránt, és vártam is, hogy a kérdése részletesen ebbe az irányba vezet majd. Valóban az internetes vitarendezéssel kapcsolatos platformok, illetve mechanizmusok nagyon fontos kérdést jelentenek, és a fogyasztóvédelmi biztos jövőbeli munkájának a egyik központi területét képezik. Elég kevés időnk van addig, amíg ezt a rendszert életbe kell léptetnünk egy másfél-két évünk, két évvel rendelkezésre olyan platformot kell létrehozni, amely minden nyelven elérhető, hozzáférhető, ehhez pedig megfelelő finanszírozásra van szükség. Azt mondhatom, hogy nem látjuk még tisztán azt, hogy a fogyasztóvédelmi programok keretében rendelkezésre állnak ezek a pénzforrások, és lefednék ennek a platformnak a működését. Igen, ami a szoftvereket, illetve a technikai részt illeti, erre megvannak a források, de mindenképpen csökkenteni kívánjuk a fordítási költségeket, és szeretnénk elérni, hogy ez működőképes legyen minden nyelven. vagy a fogyasztóvédelmi programokra, vagy más programokra kell támaszkodnunk, ami az ember által történő fordítás költségeit illeti. És ez ugye részét képezi az ODR platformnak. A fogyasztóvédelmi programot meg kell próbálni a bizottsági programhoz illeszteni, illetve ahhoz közel tartani. Köszönöm szépen ezt a választ. Jó lenne azonban, hogyha a dátumról is szólna, mikorra oldódik meg ez a probléma. Elmondta, hogy csökkenteni kívánják a különböző szolgáltatások működésének költségét. Néha kettős munkavégzés történik, a platformok átfedésben vannak, és az átfedések azért történnek, mert különböző főigazgatósághoz tartoznak a különböző eszközök. Tehát megszületik itt egy információ, megszületik ott egy információ, aztán az ember elvész ebben a labirintusban. Azt látjuk, hogy a bizottság másik bolygón van, mint a fogyasztók. Mit lehet tenni? Köszönöm szépen ezt a kiegészítő kérdést. Ez az ODR platform finanszírozására vonatkozik pontosabban. Ez pedig nagyon is kapcsolódik ahhoz, hogy minden nyelven működjön ez a platform. Ez pedig egy olyan feladat, amelyért küzdünk, Ami pedig az időkeretet illeti, természetesen ez a pénzügyi forrásoktól függ, a programoktól függ. Megfelelő pénzügyi intézkedéseket kell létrehozni. 2014 szerepelt dátumként a fogyasztóvédelmi agendában, és megpróbálunk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy ezt az idő keretet, ezt az ütemtervet be tudjuk tartani. Elnök, köszönöm szépen, ezzel le is zártuk a második kör, kérdéskört, és most külön megtiszteltetés számomra, hogy Krista Klász üdvözölhetem itt a platformon, a, aki az Envi Szakbizottság alelnöke, és most át is adom a levezető elnök szerepét Krista Klásznak, de az időért én leszek a fegyelős, hogy a lendületet megőrizzük. Krista, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A környezetvédelmi szakbizottság ugyancsak a biztos jelölt területéhez tartozik, foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amikkel a biztos is foglalkozik, hiszen a környezetvédelem az élelmiszerbiztonság ugyancsak részét képezi a fogyasztóvédelemnek, és az elmúlt körben is már hallhattuk azt, hogy mennyire horizontálisak ezek a témák. És ezért a szakbizottságokban is különböző módon érintettek vagyunk az életékesség köre által. A kozmetikumok biztonságossága, termékek biztonsága, vagy anyagok kérdése, ez, ez sokakat érint. Mi nagyon motiváltak vagyunk ezekben a mindennapi témákban. Szeretnénk nagyon fontos eh, szerepet játszani, és nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő részvételre. Felismertük azt a parlamentben, hogy különböző kérdésekben együtt kell dolgoznunk, és ezért eh, reméljük a, azt, hogy jó lesz az együttműködés az illetékes eh, biztosokkal is. Hárman fognak hozzászólni, kérdezni öntől, és először is az EPP koordinátorának Richard Zébernek adom meg a szót, majd Dagmar Ruth Bérentnek, illetve Péter Lizének. Talán Péter Lize kapjon először szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos jelölt úr, Két fontos jogotási javaslatot szeretnék beszélni, amely nagyon fontos az ENVI szakbizottságban, azért, mert az IMCO-val is működünk ezen. Az egyik a gyógyszertermékek, a másik pedig az in vitro gyógyszerek kérdése. Nagyon fontos az, hogy legyenek itt javítások, innovációk, viszont a kérdés az, hogy hogyan kívánják ezeket a javításokat elérni, vannak-e itt már megfelelő bizottsági javaslatok. hogyan kívánják elérni, mi lesz, lesz egy előzetes engedélyeztetés egy, egy EU hatóság által, vagy más ö, ö, dolog által. A, az indítő diagnosztika kapcsán sokkal inkább a, a, a tudatosságot kell növelni, hogyan kívánja a biztos, hogyan tudja a biztos jelölt ezeket a kérdéseket megítélni. Tessék, a biztos jelölté a szó. Köszönöm szépen, doktor Líze, ezeket a kérdéseket. Egyetértek önnel teljes mértékben, és már várom azt, hogy önökkel együttműködhessek azokban a kérdésekben, amelyek az orvosi eszközökhöz, az in vitro diagnosztika biztonságosságához, a kozmetikumok biztonságosságához kötődnek illetve amely, azon kérdésekben is szeretnék működni, amelyek a fenntartható fogyasztást ö, illetik. De visszatérve az orvosi eszközök kérdésére, a parlament, illetve a tanács előtt van most már a javaslat, nyitottan fogok önökkel együttműködni, ha jóvá hagynak, és azon leszek, hogy a javaslatokban a biztonság kérdését helyezzük előtérbe. Amikor a piacra dobás előtti engedélyezésről van szó, akkor tudják, hogy az Európai Bizottság már javasolt, javasolta azt, hogy erősíteni lehessen a már meglévő rendszert, amelyben érintettek a különböző hatóságok, és szeretnénk egy nagyon szigorú rendszert létrehozni, amelyel befolyásolni lehet és értékelni lehet a helyi nemzeti hatóságokat akkor, amikor magas kockázatú orvosi eszközökről van szó. Az Európai Bizottság ezen javaslata nem tartalmazza azt, hogy meg kell változtatni a piacra dobás előtti engedélyezés menetét, vagy a magas kockázatú olvastermékek piacra dobásának engedélyezését nem kívánja megváltoztatni, mert szeretnénk megtartani ezt az innovatív előnyt, amely versenyképességet biztosít az orvosi eszközöknek, és ez a fajta innováció előnyére válhat a fogyasztóknak is a meghallgatás során valószínűleg még több lehetőség lesz arra, hogy kicsit részletesebben is szóljak az orvosi eszközökre vonatkozó javaslatról. Egy kiegészítő kérdés Liza úrtól. Igen, konkrétan szeretnék választ kapni a válaszaim, a kérdéseimre. Hogyha ön biztos lesz, akkor kitart a bizottsági koncepció mellett, vagy inkább ezt megváltoztatná, és mit gondol azokról a módosítókról, amelyek a, a információn alapú hozzájárulásról szólnak. Biztos jelölt úr, igen, köszönöm szépen. A jelenlegi bizottsági javaslat az in vitro diagnosztikával kapcsolatban ez, ezek főként arra irányulnak, hogy biztonságosak legyenek az eljárások, illetve a genetikai tesztek e, is biztonságosak legyenek. Én szerepemet abban látom, hogy nyílt vitát kívánok kezdeményezni azokkal, akik jó módosítókat kívánnak benyújtani, amelyek erősítik a biztonság aspektusát ebben a javaslatban, de nem csak ezt. Lehetnek olyan jó javaslatok is, amelyek az etikai elveihez kötődnek genetikai teszteknek, és úgy gondolom, hogy mindenképpen késznek kell lennünk arra, hogy közösen erősítsük az információn alapuló hozzájárulást, főként a genetikai tesztek esetében, mégpedig úgy, hogy már megfelelő tanácsadásban részesüljenek az érintettek a tesztek előtt, és mindenképpen orvosi szakértőnek kell megadnia az eredményeket a fogyasztónak. Rog, uh, Dagmar Ruth Bérend, asszony, egyetérte azzal velem, hogy a bizottság orvosi eszközökre vonatkozó javaslata most nem az in vitrodokról beszélek, ezek az orvosi eszközökre vonatkozó javaslatok egyértelműek a magas kockázatú eszközök tekintetében, de ez nem javítja a fogyasztók védelmét. Ezek nem elegendőek az előírások a páciensek védelme szempontjából. Sokkal jobb eljárásokra van szükség a magas veszélyt jelentő orvosi eszközök tekintetében itt másfajta piacra lépési eljárásra van szükség. Egyetérte velem ebben. Válasz. Köszönöm szépen Ruth Bérent asszonynak ezt a kérdést. Az ismételten visszavisz bennünket a magas kockázatú avasi eszközök területére. Lehet, hogy túlságosan ambiciózus lenne részemről az, hogyha már most kommentálnám a bizottsági javaslatot, de mégis megmerészelem ezt tenni, legalábbis remélhetőleg megfelelő módon fogom ezt megtenni. Ahol a társjogalkató, vagyis az Európai Parlament jó érvel, jó módosítóval áll elő, megfelelő javaslattal áll elő annak érdekében, hogy erősíteni lehessen a piacra lépési rendszert, a magas kockázatot jelentő orvosi eszközök esetében, akkor én hajlandó lennék arra, hogy beszéljek erről, és megtaláljam a lehető legjobb megoldást, függetlenül attól, hogy mi most a jelenlegi kiinduló javaslat az Európai Bizottságnak. Mindig visszatérhetünk a bizottsághoz, hogyha már megállapodtunk az alapban, és itt az alap az az, hogy erősíteni kell a bizalmunkat az értesítő testületek irányába. Olyan fajta szakértő tudásra van szükség, lehet, hogy kevés számú ilyenfajta hatóság van a belső piacon, minden öm, tagállamnak egy-két ilyen hatósága van, de erősíteni kell a bizalmat ezen hatósággal szemben, és utána pedig plusz ellenőrzésre szükség van a nemzeti hatóság részéről bármilyen fajta rend, ilyenfajta rendszer jönne létre, ha létrejött egy ilyen rendszer, akkor azt meg kell vizsgálnunk. Nem szeretném most túlságosan elemezni a piacra lépés előtti engedélyezés rendszerét, én csak ezt a azt szeretném, hogyha az értesítő hatóság, illetve a Nemzeti Orvosi Hatóság között jönne létre egy ilyen fajta rendszer. Kiegészítő kérdés. Örülök, hogy ennyire támogatja a bizottsági javaslatot, de tudna e-, -e erről engem biztosítani, hogy egyetért velem azzal, hogy másfajta piacra lépésre van szükség a magas szintű kockázatot jelent orvosi tekintetében? Válasz, igen, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság javaslata már most rámutat és hangsúlyozza ezt a fajta különbséget azáltal, hogy orvosi hatósági jóváhagyási eljárást írnak elő akkor, hogyha erre szükség van, és nem csak a értesítő hatóságnak kell jóváhagynia. Tehát mindenképpen egy plusz szakértő véleményre van szükség a magas szintű eszközök, magas szintű kockázat jelentő eszközök esetében, de ezt a kérdést majd együtt kell megvizsgáljuk. Köszönöm szépen utolsóként Richard Zében kap ebben a körben sor. Köszönöm szépen elnök asszony. Osztrákként különösképpen örülök annak, hogy Horvátország is csatlakozik az Európai Unióhoz. Hogyha megnézem az ön dossziéját, akkor azt látom, hogy a kozmetikai rendeletért is önfelel, és bizonyára tudja azt, hogy az európai kozmetikai iparág 70 milliárdos éves forgalommal rendelkezik, és nagyon sok embert foglalkoztat, és a világpiac felét képviselik ők. Mégis nagyon ambiciózus van egy állatvédelmi rendelet, és március 11-én most már életbe lépett az állatkísérletek vonatkozott teljes tilalom a kozmetikumok esetében, de azt is tudjuk, hogy van egy kis egérút, mégpedig akkor, hogyha másfajta termékekben eh, lévő hatóanyagokat alkalmaznak, tehát nem kozmetikumban van eh, meglévő hatóanyagról van szó, akkor itt is lehetséges az állatkísérlet. Schwab kollégának adott válaszában azt mondta, hogy néha kevesebb több, de hogyan képzeli el az ön szerepét abban, hogy ezeket az előírásokat valóban gyakorlatilassá tegye? Köszönöm szépen, Zéber úr! Én úgy értelmezem, hogy az kozmetikai termékek esetében az állat kísérletek, ezek tiltottak, és ezt már végrehajtják március óta. Ez, ez jó fejlemény. Ez egy olyan dolog, amit én üdvözlök, és örülök annak, hogy ez már azelőtt megtörtént, hogy én megkezdhetném munkámat, fogyasztóvédelmi biztosként. Vizsgáljuk meg a teljes végrehajtás minden aspektusát ezen tilalommal kapcsolatban. Szerintem még sok mindent kell tenni a nemzeti hatóságokkal azért, hogy egy keret jöjjön létre a végrehajtás területén ezt meg is kell tennünk. Lehet, hogy lesz majd még egy plusz kérdés, és ez is jól rámutatott, ez pedig ezen tilalom hatájának értelmezése akkor, amikor úgy tesztelnek, hogy nem egy kozmetikai termék hatóanyagai tesztelik, hanem állatkísérleteket végeznek olyan hatóanyagok tekintetében, amit más területeken is felhasználnak. Ez egy jogi értelmezési kérdés, amelyet én megvizsgálnék, és megnézném azt, hogy mi lesz majd itt a fejlemény, tehát az állatkísérletek vonatkozó tilalom hogyan alakul a jogi értelmezés tekintetében. Én több részletet szeretnék majd látni a végrehajtási gyakorlatból. Uh, Ahogy mondtam, én kritériumokat szerettem volna hallani, de van még egy másik konkrét kérdésem is, a 20-as cikk a fogyasztóvédelmi rendeletből az írásbeli válaszában is említette ezt, szerette volna megadályozni azt, hogy a fogyasztókat félrevezetik. Hogyan látja ön ezt a kérdést? Yes, Igen, köszönöm szépen, hogy rámutatott eh, a, ezekre az állítások kérdésére, és főként a kozmetikai termékek tekintetében. A megfelelő információ a fogyasztók irányába, ez az egyik fő célja, feladata a politikai tevékenységnek, amit a bizottságnak, a biztosnak meg kell tenni együttműködő más biztosokkal. Tehát az egyik nagy hatása a különböző állításoknak, illetve az állítások értékelése, ezek ezen állítások értékelésére főként a kozmetikumok területén fog majd sor kerülni. Itt egyértelmű keretet kell létrehozni azt illetőleg, hogy milyen fajta állításokat lehet elfogadni, melyek azok, amelyek nem félrevezetőek a fogyasztók számára, és amelyek, melyek azok, amelyek nem sodorják veszélybe egészségüket vagy biztonságukat. Tehát mindenképpen a kozmetikai termékek állításaira kell koncentrálnunk, és ezáltal biztonságosá tehetnénk mindezen állításokat a fogyasztók számára. Elnök, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. A Környezetvédelmi Szakbizottság kérdéseinek köre ezáltal lezárult. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a biztos jelölt úrnak a válaszokat, és ismételten visszaadom az elnökletet Malcolm Habernek. Köszönöm. Well, thank you very much indeed, uh, Krista, and your team as well for some very um... Köszönöm szépen, Krista, és köszönöm szépen a uh, szakbizottságnak és a kiváló szakmai kérdéseket. És akkor lépjünk tovább, az Inko képviselői következnek. Először is Rosfor úr. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm, üdvözlöm Önt, biztos jelölt úr, illetve üdvözlöm a horvát népet, lakosságot, illetve a fogyasztókat. A költségvetés kemény dió, minden ezen áll vagy bukik, és ahogyan ön is tudja, a többéves pénzügyi keret kialakítása a parlament és a tanács közötti vita témáját képezi. Meglepett az, hogy egy elég széleskörű felelősségi kört határozott meg ö, saját maga számára. Egy ö, két, két kérdést szeretnék föltenni ezzel kapcsolatban. Optimista vagy pessimista a költségvetés kimenetelét illetően, illetve hogyha esetleg ö, csökkentésekkel kell számolni a költségvetés területén, akkor mik a prioritások az ön számára? Tehát melyek azok a területek, amelyek esetében esetleg sikertelenséggel számoltunk, és hogyan járna el ebben az esetben, mit tenne? Köszönöm szépen ezt a kérdést kapcsolódik ez a fogyasztóvédelem pénzügyi hátteréhez. Igen, hamarosan látjuk majd a fogyasztóvédelmi program pontosabb körvonalait, és valóban, ahogyan ő is elmondta, ez az egyik legkisebb program, körülbelül 25 millió euró, eurós kerettel évente, és jelenleg körülbelül 4-5 százalékkal csökken az eredeti biztos, bizottsági javaslathoz képest. Én szeretném mindenképpen a bizottsági eredeti javaslathoz minél közelebb maradni. Ez az egyik álláspontom. Ezt meg kell próbálni kezelhető formában tartani, hiszen látjuk, hogy ez egy pontosan kialakított program lesz, és meg kell próbálni arányos, az arányosságra követe, törekedni. Sokat el lehet érni kevés pénzforrással is, azonban meg kell határozni, hogy mit jelent a kevés pénz, hiszen pénz nélkül nem lehet fogyasztóvédelmi politikát kialakítani. Nehéz európai szintről támogatni. Azonban ebben a kérdésben optimista az álláspontom. Azt gondolom, hogy olyan fogyasztóvédelmi programot lehet létrehozni, amelyel finanszírozható az eredménytáblák, finanszírozhatóak, illetve a tanulmányok, az Európai Fogyasztóvédelmi Központ, valamint az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetek. Ez a közös célunk, erre törekszünk. Köszönöm szépen. ugye föltettem azt a kérdést is, hogy esetleg mi az, amire nem lesz majd pénz. És még valamit szeretnék kiemelni. Az ön területe egy nagyon horizontális jellegű terület, és érinti a többi biztos területét is. Esetleg a fogyasztóvédelmi program bizonyos aspektusait más területről is lehet finanszírozni. Ön hogyan látja ezt, és hogyha együttműködésre kerül sor, akkor milyen együttműködést vázolna, amely segítségével más biztosok kicsit nagyvonalabb költségvetéséből finanszírozható lenne a fogyasztóvédelmi portfólió. Válasz. Köszönöm szépen, hogy rámutatott arra, hogy a fogyasztóvédelmi program alapvető fogyasztóvédelmi politikai aspektusok finanszírozásáról szól. illetve ez a terület ugye a fogyasztóvédelmi biztoshoz tartozik, és a Szankó főigazgatósághoz, a bizottság szolgálataihoz ezen a fogyasztóvédelmi területen. Azonban a fogyasztóvédelem nem vertikális, nem egyszeri, egységes politika, hanem más szakpolitikai területek, illetve pénzügyi programok is érintik és hatással vannak a fogyasztó védelemre, illetve a fogyasztók érdekeire, fogyasztók jogaira. Ezért más biztosok erőfeszítéseihez én is csatlakozom, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet más, más programokat is kiaknázni Köszönöm szépen, Vernyó képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos jelölt úr, üdvözlöm Önt, és üdvözlöm az Ön szép országát is. Egy ö, olyan témára kérdeznék rá, mely nem csak Önhöz tartozik, azonban ö, az Ön területét is érinti, ez pedig a hamisítás kérdése. Mintegy 300 milliárd eurós költségről beszélünk. Vannak olyan hagyományos termékek, amelyek hamisításra kerülnek, és ez, ez nem csak a munkahelyek elvesztését jelenti, hanem egészségügyi problémákat is fölvet, és esetleg veszélyezteti a közegészségügyet is, illetve vámügyi kérdésekhez is tartozik. Ezen csapásokkal szemben milyen lépéseket kíván foganatosítani, illetve hogyan kívánja tájékoztatni a fogyasztókat. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy erre a konkrét és nagyon fontos aspektusára rámutatott a fogyasztóvédelemnek. Valóban a hamisított termékek veszélyt jelentenek a fogyasztó számára, Egyrészt azért, mert nem igaziak, hamisak, de néha, illetve elég gyakran nem csak arról van szó, hogy igaziak vagy hamisak, hanem arról is szó van, hogy veszélyesek-e, vagy sem. Nagyon sok olyan termék van, nagyon sok olyan területet érint ez a probléma, amely fontos, gondolok itt például a gépjárműiparra, a autóalkatrészekre. Az itt hamisított termékek ugye hatása vannak a gépjárművek technikai biztonságára, de gondolok itt például a játékokra is. Ez is esetleg nagy veszélyt jelenthet, sőt nagyobb veszélyt jelenthet, egészségi veszélyt, illetve veszélyeztetheti a fogyasztó életét. Tehát veszélyel kell szembenéznünk, és aki termékbiztonsággal foglalkozik, annak ezzel a kérdéssel is szembesülnie kell. Többek között ez is a hatáskörömbe tartozik majd, amennyiben a kinevezésen megerősítésre kerül, Semet a biztos úrral, a vámügyi kérdések felelősével, illetve Barnier úrral, aki a, a szellemi tulajdonjogokért felelős, valamint az alelnökkel, Tajani biztos úrral is együtt fogok működni annak érdekében, hogy a hamisítással fölvegyem a harcot. Mit is teszünk majd? Nos, megpróbáljuk a piacra jutást akadályozni, a fogyasztóvédelmi szolgálatok segítségével, illetve nagyon fontosnak tartom a követhetőséget, illetve azt, hogy minél hatékonyabban kivonjuk ezeket a hamis termékeket a piacról. Teljesen konkrét kérdés, biztos úr. A más, a többi biztossal milyen szinergiát kíván létrehozni, annak érdekében, hogy koordináltan léphessenek föl a harmadik országokkal szemben, illetve az Európai Unió határain belül is összefogottan járhassanak el. Válasz. Köszönöm szépen a kiegészítő kérdést. Ez igazából rámutat arra, hogy több biztoshoz tartozik ez a kérdés. Vázoltam, hogy milyen közös munkára kerülhet sor, de igen, nagyon fontos a, az is, hogy nemzeti szinten a hatóságok kellő mértékben lépjenek föl, és ezeket összehangoljuk. Gondolok itt a, a piac felügyeletre, a nyomon követhetőségre, a fogyasztóvédelemre. Ismét azt hangsúlyoznám, hogy az együttműködés mindenképpen prioritás. A fogyasztóvédelmi biztos vezető szerepet kell, hogy vállaljon a nemzeti hatóságokkal való együttműködés terén a hamisított termékek elleni harcban. Elnök, Köszönöm szépen. Kányéte asszony következik, utána pedig Garces Ramon. Tisztelt biztos jelölt úr, szeretnék gratulálni önnek, és kitartást kívánok, hiszen ön is tudja, hogy ez a kihívás, a kérdések, válaszok ról szóló ülés bizony elég nagy kihívás, kínzás egy biztos jelölt számára. Ennek ellenére Schwab úr kérdését szeretném követni. A Schwab úrnak adott válaszában nem említette meg a pontosan, hogy milyen prioritásokra gondol a, a fogyasztóvédelmi agenda területén, tehát a kérdést megismételném. Két vagy három olyan jogalkotási ö, szöveg megemlítését várom öntől, amely prioritás lesz majd a következő rövid, mintegy 12 hónapos időszakban, illetve ezek milyen konkrét törvényjavaslathoz kapcsolódnak, vagy törvényhez. Válasz. Köszönöm szépen, hogy visszatér a konkrét jogalkotási fellépésekre a következő 16 hónapos időszakban. Nos, ami a jogalkotási javaslatokat illeti, úgy tűnik, hogy a folyamatban lévő jogszabályok lehet, hogy lefedik a fogyasztóvédelmi igényeket, gondolok itt a piacfelügyeleti együttműködésre, felügyeletre, illetve a pénzügyi szolgáltatásokhoz, a bankszámlákhoz való hozzáférés biztosítására, amennyiben sikerül ezeket a, ezeket a jog, sikerülne ezeket a jogalkotás javaslatokat tettő alá hozni a jelenlegi mandátumban, azt hiszem ezzel nagymértékben hozzájárnánk a fogyasztóvédelmi politikához. Tehát jelenleg nagy további jogalkotási javaslatot nem látok, vagy nem képzelek el a közeljövőben, de vannak más olyan területek, ahol vannak más olyan területek, ahova oda kell figyelnünk, ezek fogyasztói jogokkal kapcsolatos területek, Gondolok például a fogyasztói hitelirányelv megvalósítására, illetve az igazságtalan kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogszabály megvalósítására, az internetes adatvédelemre, a hálózatsemlegességre, hamarosan megszületnek ezzel kapcsolatban a jogalkotási javaslatok. Feladatomnak azt látom, hogy a fogyasztóvédelmi aspektus belekerüljön ezekbe a jogalkotási javaslatokba, illetve a megvalósításuk prioritás legyen a következő 16 hónapban. Azt hiszem, hogy ez elég nagy falat így is erre a rövid időre. Kiegészítő kérdés. Köszönöm. A hálózat semlegességre szeretnék visszatérni, ezt amelyet ön említett meg. Szeretném tisztázni ezt a kérdést. Megerősíti-e azt, hogy a Telekom csomag kizárólag a Telekom a távközlési csomag megvalósítására gondolt a válaszában, hiszen a néppárt, illetve az Európai Parlament ellenzi, ellenez bár milyen új jogszabály létrehozását a hálózat semlegesség témájában a jelenlegi mandátum keretében. Köszönöm. Köszönöm, hogy rámutatott a fogyasztóvédelmi politika internettel kapcsolatos aspektusára. Ez egy rendkívül fontos és növekedő terület. Teljesen világos, hogy további feladataink vannak, hogyha megkívánjuk őrizni a fogyasztók bizalmát, illetve az érdekeit érvényesíteni kívánjuk az internetes értékesítés területén. Krusz alelnök asszony vezetésével foglalkozunk ezzel a területtel, és eddig csak belepillantást kaptam ebbe a területbe, ugye egy első eszmecsere alkalmával, és így belepillanthattam a a folyamatban lévő javaslatokba, annak részleteibe. Ez a távközlési egységes piac kérdéssel foglalkozik, illetve a hálózat semlegességi aspektussal. De ami a részleteket illeti, e további időre van szükségem arra, hogy pontos választ adhassak. Köszönöm. Gáza Számom, képviselő következik, utána pedig Karasz úr. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm Imita úr, hogy ellátogatott ide a mai napon, és üdvözöljük Horvátországot az EU-ban. Nagyon tetszett nekem a bevezető beszéde, amikor is arról beszélt, hogy nem szabad a polgárokat a fogyasztókkal azonosítani, illetve hogy a fogyasztókra nagyon nagy szerep járul a válságból való kilábalás területén, hiszen a fogyasztók lehetővé tehetik ezt. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a piacok álljanak a fogyasztók szolgálatában, és ne fordítva. Azt hiszem, ez nagyon jó megközelítés az ön pozíciójában. Két gyors kérdést szeretnék, önnek, szeretnék önnek feltenni. Az első arról szólna, hogy az új fogyasztóvédelmi agendát hogyan látja, ugye ezt nem sokára elfogadja a Európai Parlament, a második pedig az elővigyázatosság elve, a fogyasztóvédelmi kérdésekben. A nanotechnológiával, illetve a génmódosítással készült termékek esetében. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Garces Ramon úrnak. Az a jelentés, amely az Európai Fogyasztóvédelmi Agenda felülvizsgálatára szól valóban rövidesen a parlament elé kerül, és ez kiváló alkalom arra mindannyiunk számára, hogy igazi vitát tartsunk arról, hogy mit értünk el eddig, az eddigi céljainkhoz képest, tehát az átfogó pillérek és kihívások szempontjából mit sikerült elérnünk. az európai fogyasztóvédelmi agendában. Nagyon várom már ezt a vitát, hogy önökkel együttesen megvitathassuk azt, hogy eddig milyen pozitívumokat láthattunk az agendával kapcsolatban, illetve mit, mi lehetne még javítani, és hogyan lehet javítani ezeken a problémákon. A fogyasztóvédelmi agendának a legnagyobb része előre haladott állapotban van, ugyanakkor fontos kihívások és fontos realitásbeli változásokat tapasztalhatunk jelenleg a piacon. A digitális agendára gondolok, a digitális térre, illetve a gazdasági válság hatására a fogyasztókon. A piacok globalizálódásának kérdése, a globális piaci szereplők kérdése, ezek szintén hatással vannak a fogyasztók érdekeire. Tehát még komoly munkál előttünk. Remélem, sikeresek leszünk, hogyha összefogunk. Do you have a supplementary on? Van-e kiegészítő kérdése Garces Ramonónak? Igen, köszönöm szépen. Az elővigyázatosság, illetve a fogyasztóvédelem szempontjából érzékeny érzékeny termékek kérdésére szeretnék még egyszer rávilágítani, tehát nanotechnológiával, illetve génmódosítással készült termékekről lenne szó. Ön itt hogyan kívánja fogyasztók érdekeit védeni? Uh, yes, indeed. When speaking of... Ezen új realitásoknál Ugye ezek újra megjelent termékek a belső piacon. Tehát amikor ezekről beszélünk, akkor az elővigyázatosság elvére kell gondolnunk. Nagyon fontos, hogy a kockázatelemzést megfelelően korán tegyük meg, ezt fejleszteni kell, hogy ezen új piaci jelenségek esetében felhívjuk a fogyasztók figyelmét a kockázatokra. A termékbiztonság nem magától értetődő dolog. Mindannyiunknak munkálkodni kell azon, hogy a jelenlegi szint megmaradjon, fennmaradjon. Ezért kell az szedővigyázatosság elvét alkalmazni, hogy a jövőben felmerülő esetleges problémákra tudjunk reagálni, illetve hogy a fogyasztók védelmét ilyen szempontból is figyelembe tudjuk venni. Tehát valóban kockázatelemzés kapcsolatos, illetve elővigyázatossági eszközökre van szükség, amelyekért a tagállamok felelősök, ezek tagállami hatáskörbe tartoznak. Köszönöm. Kárász úr az utolsó hozzászóló. Tisztelt biztos jelölt úr, bizonyára megérti azt, hogy osztrákként és európaiként rendkívül örülök annak, hogy Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz, de ez nem csak ott öntől függ, de hogyha meghallgatom ezt a két órát, akkor egyre inkább kételkedek abban, hogy a bizottságot így kiterjesztjük. Mindig azt hallom, hogy összekötődés van, közös felelősség van a bizottságon belül. Örül-e annak, hogy a fogyasztóvédelmet így kiragadjuk, egy külön biztos kapja ezt, meg pedig olyan sokan felelősek ezért a témakörért a bizottságon belül. Létrehoz-e majd egy munkacsoportot azon biztosok részvételével, akik felelnek a fogyasztóvédelemért, és fog ezzel pontosan foglalkozni Viszont a második pontként az is látni kell, hogy több vezető szerepre van szükség az Európai Bizottságban. Ön szerint mi a három legnagyobb gyengessége az európai fogyasztóvédelemnek? Mit kíván ön tenni min azért, hogy ezeket a gyenge pontokat meg lehessen szüntetni? Válasz. Köszönöm szépen, Keresz úr. azt, hogy felvetette ezt a rendkívül fontos aspektusát a hatékonyságnak, illetve a fogyasztóvédelmi politika hatáját is így felvetette. Örülök annak, hogy a fogyasztóvédelmi politika összefügg más biztos területével is. Szerintem pont ez adja ennek a politikának az erősségét, vagy legalábbis az erősséget jelenthet a fogyasztóvédelem szempontjából, hogyha mindenki egyforma fontosságot tulajdonít a politikai után során a fogyasztóvédelmi aspektusnak. Kiindulva a függőleges és nem ide tartozó politikákból, ez egy trend, amely által sokkal inkább földhöz ragadtabb politikákat lehet folytatni az Európai Unión belül. Ezért én tényleg arra számítok, hogy együtt tudok működni majd a kollégáimmal a bizottságban, és rendszeres eszmecserét folytathattunk a különböző nézőpontjainkról, elképzeléseinkről, amelyekkel majd javítani kívánjuk a fogyasztóvédelmi politika aspektusait. Lehet, hogy hogyha gyengék a politikák, azért, mert felaprózottak, az nem azért van, mert felaprózottak ezek a politikai területek, hanem azért, mert gyengén állnak hozzá a biztosok, és nem tesznek eleget annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni abból a portfólióból, eh, amely hozzájuk tartozik. Köszönöm szépen kiegészítő kérdés. Ön mit gondol arról, hogy a fogyasztóvédelem területén, ahol több fogyasztóvédelemre van szükség, annak érdekében, hogy a belső piac négy szabadság jogát, illetve a belső piac potenciáját tudjuk használni. Tehát hogyan lehet ezt elérni a fogyasztóvédelem területén, hiszen nagyon gyakran ellentét van a fogyasztóvédelem politika, illetve a négy szabadság jog között. Néha ezek egymást akadályozzák, néha a fogyasztóvédelmi politikák a négy szabadságjog gyakorlását akadályozzák. Válasz. Összességében azt tudnám mondani, hogy a három prioritás, amit én megpróbáltam a bevezetőben is megfogalmazni, vagyis a konszolidáció, koordináció és a kommunikáció ezek a fő erősségei a fogyasztóvédelmi politikának, de ugyanakkor lehet, hogy ezek nagy gyengeséget is jelenthetnek a fogyasztóvédelmi politika szempontjából, hogyha ezeket nem megfelelően aknázzák ki. Ezért, amire is szeretnék koncentrálni a 16 hónap során, az az, hogy javítsam a konszolidáció, koordináció és a kommunikáció területét. Természetesen ez egy általános megfogalmazása annak a politikának, amit szeretnék követni. Részletbe is bocsátkozhatnék, viszont nem ebben a pillanatban, mert már így is többet beszéltem egy percnél, és tényleg szeretnék egy olyan helyzetben lenni, hogy leülhessek önökkel, és elmondhassam a fogyasztóvédelmi politika részleteit, és így együttesen mutathatnánk meg az utat a legkonkrétabb tevékenységek irányába. Köszönöm szépen, kollégák, az ötödik kérdéskör következik. Nézzük, hogy hogy állunk idővel. Eddig azt hiszem kicsit nagyon nagy lelkű voltam, eddig 20 kérdeztek egyébként, meg már csak 45 percünk van, de még 11-en vannak a hozzászólók listáján, és utána szeretném, hogyha lezárom megjegyzését is megtehetné a biztos úr. Jó lenne, hogyha az 5 perces átlag egy emberre jutó kérdés idejét le tudnánk csökkenteni 3,5 percre, és biztos jelölt úrnak is azt mondom, hogy vele is kicsit szörös szívűbb leszek. Próbálja meg ő is rövidebbre fogni a válaszait. Kérem, hogy működjünk együtt ebben. Azt hiszem, hogy rövidebb idő alatt is fel tudnak tenni kemény kérdéseket. Nézzük a következő öt hozzászólót. Pupakis úr, Stiller asszony, Stiller asszony, Metzola asszony, De Jong úr. Ez már a második lehetősége lesz, és Obermeyer úr, tessék. Pupakis úr az első. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt, biztos úr. Hogyan vélekedik a következőről? Nos, a fogyasztók azt gondolják, hogy a különböző tagállamokban nagyon nagy az árkülönbség az egyes szolgáltatások között, és ez nem a ez nem attól függ, hogy mi a fogyasztók, milyen, hogy nem attól függ, hogy milyen az életszínvonal az illető országban. Nos, Görögországban sokkal drágábban jutunk hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz, mint más országokban, ahol az árak alapvetően alacsonyabbak. Szerintem ez azt mutatja, hogy rosszul működik a piac, illetve felaprózódott a piac. Második kérdésem, a multinacionalis cégek térnyerése az áruházakban. Azt hiszem, ez azt mutatja, hogy a piac rosszul működik, illetve fel van aprózódva. Hogyan gondolkodik erről? Válasz. Köszönöm Pupa úr a kérdését. A belső piac működésének a lényegére mutatott rá, Nehéz elérni azt, hogy kiteljesedjen a belső piac, amikor közben gazdasági válságot élünk meg. Főleg úgy nem, hogy a válságot, a válság nem egyforma mértékben érinti a belső piac különböző részeit. Tehát a belső piac egyes szegmenseire súlyosabb hatással van a válság, mint a másokra. Létezik egy belső piacra vonatkozó jogszabály, és a bizottságnak, illetve a tagállamoknak meg kell próbálni a lehető legjobban alkalmazni a belső piac alapszabályait. Valóban sérülékeny a belső piac, ezt mindenképpen fel kell tárni a bizottság szolgálatainak, a lehető leghamarabb. A sérülékenység, a sérülékenységért okolható a gazdasági válság, illetve az egészség vagy a kor is lehet ilyen ok. Azt hiszem kiváló az alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen problémái lehetnek a belső piacnak. Pupakis kiszúr, kiegészítő kérdést? Köszönöm. ott folytatnám, ahol abba hagytam. Nos, a fogyasztók számára az ára lesz egyik legfontosabb tényező, és jólétük szempontjából is fontos ez. Van arra lehetőség, hogy az árakat ellenőrizze a bizottság, illetve hogy a spekulatív tevékenységek ellen föllépje? Válasz. Általánosakban úgy válaszolnék, hogy az árszabályzás, vagy az árakba való beavatkozás kérdése nem tartozik a szabad piac, vagy a piaci ellenőrzés lényegéhez, sőt, viszont Biztos társaimmal és az érintett felekkel szeretnék intenzív párbeszédet folytatni, hogy még több elemzés, még több tanulmány szülessen arról, hogy milyen ajánlásokkal, milyen kerettel lehet ezt a problémát megoldani, illetve hogyan lehet azt elérni, hogy az európai szakpolitikák kialkotása ba bekalkuláljuk ezt is, tehát hogy minél kevésbé legyen negatív hatása a belső piacra. Styler asszony, köszönöm szépen! Tisztelt biztos jelölt úr, az e-bookok, illetve a könyvtárakhoz való hozzájutás a témám nagyon sokszor a kiadók nem hajlandók arra, hogy e-bookokat jutassanak a könyvtárak rendelkezésére. Egyfajta e-bookos forradalomról van szó, attól félek, hogy csak azok, akik megengedhetik magaknak, azok jutatnak hozzá a tudáshoz. Ez egyfajta könyv apart hely lehet, elválasztja azokat, akik hozzájuthatnak a könyvekhez, illetve akik nem. A bizottság hogyan vélekedik erről? illetve együttműködik-e majd a különböző biztosokkal? Válasz. Köszönöm, hogy az e-bookok kérdésével foglalkozott, illetve hogy felvetette az elektronikus piac kérdését. Az e-bookok kérdése tükrözi az, hogy a digitális termékek jelentősége nő a fogyasztók szempontjából, így aztán egyre több figyelmet kell fordítani fogyasztóvédelmi szempontból is a digitális piacra. Nézzük az e-bookokat. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy nőtt az e-bookok ára, a különböző kiadók működési gyakorlata miatt, tehát megváltoztatták a módszereiket ezek a kiadók. A bizottság szolgálatai Almunia alelnök úrral versenyképességi szempontból, illetve versenypolitikai szempontból vizsgálják ezt, és megpróbálnak kötelező érvényű ere, megegyezéseket kidolgozni a kiadókkal, hogy térjenek vissza a korábbi nagykereskedelmi gyakorlatokhoz, és ez alacsonyabbra, le, ez lecsökkenteni az e-bookok árát, illetve igazságosabbá tenni a versenyt. Mit tettünk itt még a bizottságban? Vannak bizonyos folyamatban lévő tevékenységek, például a License for Europe. Ez egyfajta kollektív licensz, vagy szellemi tulajdonjog engedély lenne, és ez a szerzői jogokhoz is kapcsolódik, és szerintem ezek együttesen lehetővé teszik a probléma kezelését, tehát nem felejtjük ezt el, figyelünk erre a problémára, és folytatódik a folyamat. Tyler asszony kiegészítő kérdések. Köszönöm a választ. Nagyon fontos a könyvtára kérdése, hiszen ez egyfajta köztér. Nagyon sok, bizony, nagyon sok könyvtár van az Európai Unióban, és a tudáshoz való hozzáférés fontos központja ez. Hogyan védeni a rászoruló fogyasztókat a digitális forradalom közepette? Hogyan lehet ezt elérni, hogy senki ne vesszen el? Válasz. Azt hiszem, most már harmadszor térek vissza arra, hogy egy tanulmányt fogunk rendelni, amely feltérképezné, hogy a különböző piaci szegmenseken kik és hol vannak a rászoruló fogyasztók. A digitális piac egyike azon három kulcspiaci területnek, amelyet szeretnénk elemezni, tehát szeretnénk a digitális piacon is feltérképezni, hogy hol vannak a rászoruló fogyasztók. Tehát energiapiac, digitális piac és a pénzügyi szolgáltatások piaca, ezről, ezekről készül majd tanulmány. Kutatások alap, eredménye alapján tudunk majd további lépéseket tenni. Köszönöm, Metzola asszony! Köszönöm szépen, ahogy a kollégák már beszéltek erről, már szóvá tették ezt, nagyon fontos az, hogy megfelelően tájékoztassuk a fogyasztókat, illetve megfelelő eszközöket adjunk a fogyasztók kezébe. A fogyasztói programmal kapcsolatos tárgyalásokon az európai eh, az Európai Parlament szeretné, szerette volna azt elérni, hogy legyenek olyan weboldalak, ahol az árakat tudjuk összehasonlítani. Ez kiváló eszköz arra, hogy a fogyasztók összehasonlítsák különböző termékek és szolgáltatások árait. Megfelelő megoldást még nem lehetett találni. A bizottság ugyanakkor vonakodik, nem tudom, hogy önnek mi a véleménye, elkötelezi-e magát, hogy ilyen ár er összehasonlító, honlapokat kell létrehozni, hogy könnyen hozzáférhető tájékoztatáshoz jussanak a fogyasztók. Vannak -e ezzel kapcsolatban már konkrét elképzelései? Válasz. Köszönöm ezt a kérdést. Tehát az ár összehasonlító eszközök témáját fogyasztók választási lehetőségeinek szempontjából fontosak ezek az oldalak. Ezen eszközökkel kapcsolatban már van egyfajta egyeztetés több érintett féllel, és ez áll a jövőbeli bizottsági javaslatok hátterében, tehát ez alapján fogunk majd kidolgozni a javaslatainkat, két lehetséges megközelítés van. Az egyik, hogy tagállami oldalról kell ezt megtenni, a másik lehetőség pedig, illetve ha tagállami szinten történik ez, akkor csak a tagállami e, piacon kell az ár összehasonlítást megtenni. A másik megközelítés pedig azt mondaná ki, hogy európai vagy páneurópai ár összehasonlító eszközökre van szükség, amelyek jobban tájékoztatják a fogyasztókat. Szerintem mindkét típusú eszközt javítani kell, tehát tagállami szinten is javítani kell az árak összehasonlításának lehetőségét, de foglalkozni kell azzal is, hogy az európai szintű piac is nő, illetve az internetes vásárlás is bővül. A fogyasztóknak ezen a területen is megbízhatóbb, összehasonlító eszközöket kell nyújtani. De lehet, hogy ez a páneurópai eszköz drágán kialakítható csak, lehet, hogy választások lesznek, de azért lassabban kell haladni, a megfelelően biztonságos eszköz kiválasztása egy kis időt vesz igénybe. Van-e kiegészítő kérdése? Igen. Kapcsolódnék ahhoz, amit az imént említett. ön szerint kellően megbízhatóak lesznek-e ezek az összehasonlító, ár összehasonlító weboldalak, hogyha egyfajta bizonyítványt vagy tanúsítványt kapnak, ha van egyfajta ilyen egy szimbólum, amely jelzi, hogy megbízhatóak. Válasz. Nagyon fontos az, hogy megbízható legyen az az információ, amit a fogyasztóknak adunk. Ez az egyik legfőbb feladatunk, ebbe az irányba szeretnék haladni mindig is. Az ár összehasonlító eszközök esetében is ezt az utat kell követni. Nagyon fontos az tehát, hogy koordinált, párhuzamos ellenőrzéseket tegyünk tagállamok, a tagállamokban, és ez ugye tagállami hatáskor, hogy ilyen nagy takarításokat tartsanak, és elemezzük a különböző eszközöket, hogy mennyiben reális árakkal dolgoznak. Köszönöm, de Jung úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én jó magam is írok egy jelentést a kiskereskedelemről. Két fejlemény van, egyrésztről a digitális piac, ezt támogatja az Európai Parlament, másrésztről viszont nagy hipermarketek jönnek létre. Hogyha megnézzük a pénzügyi válságot, akkor azt láthatjuk, hogy a kis független üzletek kezdenek eltűnni a városképből. Másrészt ezt nem szeretnék, de viszont szeretnék, hogyha a, az állampolgárok digitálisan is vásárolhatnának. Hogyan tudjuk ezeket a kis üzleteket, boltokat megmenteni? Thank you. Köszönöm szépen De Jong úr a kérdését. Még ha nem is teljes válaszom, nincs teljesen konkrét válaszom az ön kérdésére most legalább egy kicsit általánosabban tudom megválaszolni az ön kérdését. Igen, a belső piac lényege az, hogy a fogyasztókért legyen, de ugyanígy támogatnia kell a KKV-kat is. Azáltal tehát, hogyha piacra való hozzáférést biztosítunk és használjuk az egyre inkább növekvő online vásárlási lehetőséget, ezáltal növeljük a választási lehetőségeket a fogyasztók számára, és csökkentjük az árakat, amiket a fogyasztóknak fizetniük kell, de így növelhetjük azt a fajta kínálatot is, amit a KKV kínálhatnak a fogyasztók számára, hiszen a kkv számára így lehet a legkönnyebben online módon elérni a fogyasztókat. Ezért összességében az, hogy létrehozzuk és megvédjük a fogyasztók érdekeit a digitális világban, az tulajdonképpen megvédi a KKV-k érdekeit és jogait is a belső piacon. Dennis, do you, yeah. do you need a um, supplementary? Kiegészítő kérdés. Igazából itt arról van szó, hogy milyen támogatást ad az állam, milyen kritériumok vannak, amikor az önkormányzatok megadják a az engedélyt a nagy bevásárlóközpontok számára. A szociális funkciója funkcióját is felismeri a bizottság ezen a kis üzleteknek, viszont nem tesznek semmit sem ezeket a kis üzletekért igazából. Válasz. Ismételten köszönöm a kérdését. Amit tehetek most, az az, hogy szoros együttműködést kínálok és azt, hogy közösen vizsgáljuk meg azon folyamatokat, amelyekre ön joggal rámutatott. Végezzük el ezt együtt, kezdjünk egy tanulmányt, próbáljuk megtalálni a megfelelő iránymutatásokat, keretet, vagy akár javaslatokat is, kezdeményezéseket, amelyek magukban foglalják, felölelik a KKV-k érdekeit is, illetve a fogyasztók érdekeit is, hiszen én ezt a két érdeket mindig kéz a kézben látom. Obermeyer úr itt van-e? Nem igazán látom őt. Hát nyertünk egy kis időt. Következik a legutolsó kör felolvasom ki van itt. Hatsimakakis úr, a Béla, Le Gripsen, Alaba, Engel és Rapti. A megállapodásunk értelmében a bizottsággal három óránál hosszabb nem lehet a meghallgatás, és arra ösztönzöm önt, hogyha nem igazán tud már konkrétat válaszolni a kiegészítő kérdésre, akkor itt fel lehet gyorsítani a dolgokat. Tehát kezdjük Mekkákis úrral. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen kiegészítő kérdésem, illetve nem lesz kiegészítő kérdésem, ezért a biztos jelent megválaszolhatja ezt a kérdést. Nagyon sokat beszélt a fogyasztók informálásáról, és az információk főként interneten elérhetőek, ahogy azt tudjuk. De ami igazából nagy akadálya annak, hogy hozzá lehessen férni az információhoz, az az, hogyha valaki fogyatékkal él én az a megtiszteltetés élt, hogy jelentéskészítője vagyok egy olyan jelentésnek, amely azt kívánja biztosítani, hogy a közszolgálati websájtok elérhetőek legyenek minden fogyatékkal élő számára. Ez a jelentés nem foglalkozik a kereskedelmi magánszektorral, viszont a fogyatékkal élők is fogyasztók, nem mindig férnek hozzá az információkhoz. Tehát az első info, ezt, az, ezt az első akadályt kell átlépnünk az információ tekintetében. A kérdésem az az, hogy a sérülékei fogyasztói csoportokkal foglalkozott-e már, kidolgozott-e egy specifikus iránymutatást a fogyatékosság élők számára, mennyire fontos az ön számára az, hogy a fogyatékossággal élőket is be lehessen vonzani az EU fogyasztóvédelmi politikájában választ. Köszönöm szépen, hogy feltette a kérdést. hogy mit lehet tenni azokkal a fogyasztókkal, akik valamilyen okból fogva, valamilyen okból kifolyólag nem férnek hozzá a, az információhoz. Valóban rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzak, amennyiben a parlament megerősíti kinevezésem. Szeretnék kifejleszteni és kiterjeszteni egy jelentést, amely a közszolgálati weboldalok hozzáférhetőségéről szól. Ez nagyon fontos részét képezi ennek a problémának, ennek a fájnak. Viszont itt nem csak a közszolgálati oldalakhoz való hozzáférésről van szó, ami persze mindenki számára fontos, de mindenki fogyasztó, a fogyatékossággal élők is fogyasztók, akiknek sokkal korlátozottabb a hozzáférési képességük, és ezzel is foglalkozni kell. Ezért, amikor arról van szó, hogy hogyan tudnak hozzáférni a digitális piachoz, vagy akár bármilyen más formájához a piacnak, ennek során szeretném majd ezt a kérdést elemezni, megvitatni. és nem csak, hogy eleme, elemezni szeretném ezt, hanem szeretnék fellépni is itt, és ezért hajlandó vagyok a mélyebb elemzésre, és egy nagyon erős megközelítésre azért, hogy foglalkozunk ezzel a, megköz- ezzel a hozzáférési kérdéssel. Abela asszony következik. Köszönöm szépen, lenne egy kérdésem, és egy rövid kiegészítő kérdésem. Ön mit gondol azokról a gyakorlatokról, hogy számos kereskedő bizonyos tagállamban úgy kínálja szolgáltatásait, hogy kizárják más európaiakat, főként azokat, akik a periféria, az Európai Unió perifériáján élnek, tehát szeretném, hogy jönne ezzel is foglalkozna, ezzel a kérdéssel is foglalkozna. Válasz, köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy az ilyenfajta gyakorlat negatív, mindenfajta diszkrimináció, amely nemzetiségen, lakóhelyen alapul, az nem elfogadható a belső piacon. Ez felaprózza a belső piacot, és ez nem a célja a belső piacnak. Ezért az ilyenfajta korlátozások, vagy akár a fizetési eszközök, módszerek korlátozó jellege, ezek valódi problémákat jelentenek, és ezek olyan gyakorlatok, amiket meg kell szüntetni a belső piacon, és én mindent megteszek biztos társaimmal együtt, hogy azon legyünk, hogy az ilyenfajta diszkriminatív gyakorlatot megszüntessük a belső piacon. Mivel van egy kiegészítő kérdésem, és megkérdezem, hogy milyen fajta intézkedéseket kíván tenni azért, hogy a, például a Gozó szigetén élők is előnyeit élvezhessék a belső piacnak. Oh, yeah. yes, Gozo is a nice... Gozo nagyon szép sziget, nagyon szívesen megyek oda, többször voltam már ott. First of all, uh, it's the... A belső piac pozitív hatásainak mindenhol egyformán kell érvényesülnie az európai piacon, ezért a, a kereskedelmi szereplők, szereplőknek mindenképpen különböző opciókat kell kínálniuk a fogyasztók számára, még a kicsi elszigetelt helyeken is. Másrésztről az online vásárlást azért kell fejlesztenünk, mert ezáltal jobban lehet növelni a kínálatot, és csökkenteni lehet az árakat, és, és itt ismételten megjelenik az akadályok elmozdításának szükségessége, amely jelenleg még fennáll a digitális vásárlás során. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, most én üdvözlöm Önt, illetve Horvátországot, a horvát lakosságot, illetve a horvát vállalkozásokat a belső piacon, illetve az Európai Unióban. A néppárt bizonyára ön is tudja, kétségekkel viseltetik jó pár olyan témát illetően, amelyek közel állnak a szívünkhöz, és remélem, hogy konkrét választ, tényszerű választ ad majd a kérdéseimre, hiszen erre nagy szükség van. Fogyasztóvédelmi biztosként fölteszem a kérdést, hiszen önhöz tartoznak az esélyegyenlőségi, a nőjogi kérdések is. Tudjuk, hogy a nők nagyon fontos szerepet töltenek be a vásárlások, a, piacon, a piaci részesedést illetően a vásárlásokban, és szeretném tudni, hogy az ezzel kapcsolatos jelentés hogyan kívánja megerősíteni a nemzeti ügynökségek rendszerét, vannak-e konkrét javaslatai erre vonatkozóan, illetve a különböző résztvevők hogyan segíthetik ennek a jelentésnek a létrejöttét. Köszönöm szépen, Lökhip Passzony. Valóban a meghallgatásra való felkészülés során és a jelenlegi helyzetben ugye nem vagyok a testületnek a tagja, lehet, hogy ilyen minőségemben nem adhatok teljesen egyértelmű és világos válaszokat a bizottsági javaslatokra vonatkozóan. A különböző portfóliókat illetően, de ami a jogalkotási javaslatot illeti, a folyamatban lévő jogalkotási intézkedéseket, szeretném megnyugtatni önt, hogy nagyon egyértelműen ki fogok tartani a bizottsági javaslatok mellett, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy mindenáron ragaszkodom hozzájuk, és, és amennyiben közösen javítani tudjuk azokat, ennek akadályát támasztanék. Tehát nyitott vagyok ebben a kérdésben. Ami pedig a nemek közötti egy esélyegyenlőséget illeti a fogyasztó védelem területén, egy eredménytábla felállításán dolgozunk, amelyet a nemi aspektusból vizsgálnánk. Az első elemzés erre azt, ezt, azt mutatja, hogy itt a fogyasztóvédelmem kapcsolatos kérdésekre adott válasz nem mutat olyan nagy különbséget a nemek között, mint más szociális demográfiai kérdések esetében a más eredménytáblák kapcsán. Továbbra is dolgozunk ezen, illetve foglalkozunk a fogyasztóvédelem területén a nemek témájával, illetve aspektusaival, és nagyon remélem, hogy hamarosan abban a helyzetben leszek, hogy pontosabb választ adhatok majd az ön kérdésére. Nagyon kevés az időnk, mondja az elnök, úgyhogy tovább léphetünk? Köszönöm. Szenelova asszony, Engel úr és Rapti asszony, de tényleg nincs több időnk. Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, üdvözlöm Önt, illetve az Ön országát, népét az Európai Unióban. A fogyasztók bizalmát nagy mértékben károsítják azok a jelentések, amelyek a termékek minőségéről szólnak egy bizonyos márkanév kapcsán. Azt látjuk, hogy az Európai Unióban nem ugyanolyan minőségi normák érhetők el a különböző tagországok számára. Többször fölhívtam erre a figyelmet jelentésem kapcsán, amely fölhívja a figyelmet, a bizottság figyelmét arra, hogy ezt nyomon kell követni és meg kell vizsgálni, hiszen ez diszkriminációt jelent. A kérdésem pedig az, hogy lépéseket kívánne foganatosítani annak érdekében, hogy a bizottság vizsgálatot végezzen a különböző minőségű termékek kapcsán, és mit tesz olyan országból érkező biztosként, ahol a különböző minőségi szabványokat a bírósági határozatok, illetve ítéletek is megerősítették. Válasz. Köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, illetve köszönöm azt is, hogy a termékek minőségének kérdését reflektorfénybe állította. Nos, valóban Ugye az első frontvonal az a biztonság, a termékbiztonság, és ezt a biztonsági szintet meg kell tartani, illetve tovább kell javítani. Ami pedig a biztonsági intézkedéseknek megfelelő termékeket illeti, ezek után meg kell vizsgálnunk a minőségi kérdéseket. A fogyasztó számára biztosított információ, a címkézés, a hirdetések, a reklámok, a a termékeken szereplő állításoknak nem szabad félrevezetnie a fogyasztót a minőséget illetően. Természetesen bizonyos különböző fogyasztói preferenciák fényében a minőség is változhat, tehát a piaci igényeknek megfelelően, de ezt természetesen egyértelműen jelezni kell a fogyasztók számára. Azt gondolom, hogy egy, a következő eredménytábla gyakorlat kapcsán vizsgáljuk meg egy kicsit pontosabban ezt a kérdést. Ott lehetne majd látni, hogy a fogyasztók milyen válaszokat adnak, illetve mennyire fontos a garantált és elvárt minőség számukra, és akkor a következő intézkedésekre is jobban rálátunk majd, és ezeket levonhatjuk ebből a jelentésből. Köszönöm, hogy az elnök Engel úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztonság és a szolgáltatások területen területén 2003 óta nem sok eredményt tud felmutatni a bizottság, ez nem az ön felelőssége, de mégis így van. A szolgáltatások és a termékek biztonságának területén tehát nem sok lépést láttunk, Egyrészt a tűzbiztonságra gondolok, a hotelek és egyéb létesítmények területén nagyon sok életet veszítünk el, és mégis semmilyen jogi kerethez nem fordulhatunk, nem nyúlhatunk vissza. Pedig nagyon fontos lenne a biztonsági kérdések előremozdítása, azért, hogy a fogyasztók ne veszítsék életüket, illetve ne sérüljenek, Szeretném tudni, hogy konkrét lépéseket kíván-e érvényesíteni ezen a területen, illetve úgy gondolja, hogy a szolgáltatások biztonsága fontos kérdés lesz a következő időszakban. Válasz? Köszönöm. A termékbiztonság területe sokkal fejlettebb, mint a szolgáltatások biztonságának területe. és ezért a testületen belül a biztosoknak össze kell fognia, és további lépéseket kell tenniük. Az, hogy eddig mi történt, az természetesen nem az én hibám, de az én hibám lesz az, hogyha a jövőben semmi nem történik, illetve a következő 16 hónapban nem történik semmi. Vannak olyan területek, amelyeket már szabályoztak, különösen a lakások biztonságát illetően, de még ezen a területen is van lehetősége a javulásra, az előrelépésre. Ezen kívül, ami a tűzbiztonságot illeti, a szolgáltatások és a termékek területén is további előrelépésre van szükség, tehát a tűzállóság, illetve a tűzbiztonság rendkívül fontos kérdések, és lehet, hogy itt új anyagokat kell megvizsgálni, illetve azokkal járó kockázatokat is. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szolgáltatások biztonsága új terület, feltárandó terület, és mindenképpen prioritás lesz ez a következő időszak biztonsági intézkedései belül. Köszönöm, hogy az állnak, és végül Rapti asszony következik egy kérdés erejéig. Köszönöm. Köszönöm szépen, sok szerencsét szeretnék önnek kívánni. Egy egyszerű kérdésem lenne. A fogyasztók számos biztos döntéseitől függenek, az egyik ilyen biztos ön. Kérdésem az, hogy kész-e ön arra, hogy akár konfrontálódjon a kollégáival is, annak érdekében, hogy jobban védje a fogyasztókat. mindenkinek az érdekében. Válasz, köszönöm. Igen. Igen, ez lesz a feladatom, és így fogok fellépni a bizottságban. Tehát kemény szeretnék lenni, mindenképpen kiállok majd a fogyasztók mellett, itt is, és más területeken is, tehát mindenképpen szeretném képviselni a fogyasztók érdekét. Természetesen együtt fogok majd működni a bizottságbeli kollégáimmal, illetve a bizottság alelnökeivel. Ezzel kapcsolatban elég optimista vagyok. Úgy látom, hogy mindannyian készek arra, hogy a fogyasztóvédelmi kérdéseket komolyan vegyék, illetve ne úgy kezeljék ezt, mint ütközési feladat, felület, hanem ők is úgy vélik, hogy minden egyes szakpolitikai területen meg kell valósítani a fogyasztóvédelmet. Nem hiszem tehát, hogy itt igazából összetűzésre kerülne sor, nincs ellentét a fogyasztóvédelem és a különböző szakpolitikák között, és azt hiszem, hogy együtt tud működni az egész bizottság ebben a kérdésben. De hogyha egy kis odafigyelésre van szükség, akkor én óvatosan, de biztosan fogom ezt kezelni. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm kollégák, hogy betartották az időt, köszönöm ezeket a kérdéseket. 29-en tettek fel kérdést, köszönöm még egyszer. Most pedig arra kérem biztos jelölt urat, hogy röviden foglalja össze a mai meghallgatást 5 percben, tehát maximum 5 percet kap, és utána lezárjuk ezt a mai meghallgatást is. Intensive, valuable and inspiring exchange. Köszönöm szépen, ez valóban kiváló tapasztalat volt számomra. Ez a mai lehetőség ismételten megerősítette azt, hogy önök mennyire elkötelezettek a fogyasztóvédelmi politika irányába, és hogy mennyire fontosnak tartják a belső piacot és annak a növekedését az Európai Unióban. A fogyasztók érdekeit a fogyasztók érdekeinek gazdasági potenciáját már régóta előtérbe helyezték, és szeretnék abban a helyzetben lenni, hogy megfeleljek az önök ambícióinak. Illetve én is szeretnék hozzájárulni a fogyasztóvédelmi politikához. Szeretnék néhány olyan lehetőséget felvázolni, amelyeket ez a portfólió kínál. Prioritásokat kell helyeznünk, hogyha megerősítik kinevezésemet, akkor nagyon keményen azon kell dolgoznunk, hogy jobban látható legyen a fogyasztóvédelem európai szinten és az európai politikákban is. Minden előnyét ki kell aknázni ennek a politikának. Azt szeretném, hogyha tényleg egy őrzője lennék a fogyasztóvédelmi jogoknak, és ehhez azonban az kell, hogy partnereim legyenek, akik ugyanezt kívánják elérni. Szeretnék emlékeztetni a fő prioritásaimra, és ezek kötődnek a már meglévő jogi keret megerősítéséhez, a termékbiztonság, a orvosi eszközök, az in vitro diagnosztika biztonságossága területén. Ezen szeretnénk újfajta bank szemlákat is létrehozni, szeretnénk a fogyasztói érdekeket garantálni itt is, és szeretnénk megerősíteni azt, hogy jó legyen a végrehajtás is, és ez koordináltan történjék a nemzeti hatóságokkal, illetve az európai szinttel. Remélem, hogy sikerült kifejeznem azt, hogy milyen mértékben vagyok hajlandó minden szerepvállalóval az együttműködésre, és szeretnék kommunikálni minden fogyasztóval, annak érdekében, hogy jobb, jobban célzott információt tudja kínálni, amely valóban tükrözi a fogyasztók érdekeit. De az iparnak is információkkal kell szolgálnunk, a vállalkozásoknak is információval kell szolgálnunk, annak érdekében, hogy az ő figyelmüket is felhívjuk a fogyasztóvédelemre, a fogyasztójogok kérdésére, és meg kell könnyíteni az ő hozzáférésüket is a piachoz. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Parlament rendkívül fontos szerepet játszott a fogyasztóvédelem kialakításában, és remélem, hogy folytathatjuk ezt az utat együtt, amennyiben megerősítenek. Én kész leszek arra, hogy szorosan együttműködjek az Európai Parlamenttel, és főként akkor, amikor a jelenleg megmutatás alatt lévő jogszabályokról van szó. Szeretnék együttműködni más kezdeményezésekben is, amelyek fontosak a fogyasztók számára. Engedjék meg, hogy egy kicsit személyesebben fejezzem be a hozzászólásomat. Közvetlenül láttam a fogyasztóvédelem hatását Horvátországban. Lehet, hogy mi viszonylag gyenge fogyasztói kultúrával rendelkezünk, de amikor megkezdtük kialakítani az első fogyasztóvédelmi jogszabályunkat, akkor nagyon támogattam azt, hogy erősítsük és harmonizáljuk ezt a jogszabályt az európai fogyasztói jogszabályokkal, és most már, hogy Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz, azt szeretném, hogyha az az álmunk, hogy Horvátország teljes mértékben része legyen a belső piacnak, szeretném, hogyha ez az állam most már tényleg megvalósulna. Hogyha megérstenek engem pozíciómban, akkor teljes mértékben támogatni fogom a valós eredmények létrejöttét, hiszen erre van szüksége a fogyasztóknak, valós eredményekre számukra valós szerepet kell hikadni, valódi érdekeket kell hikadni, ezeket meg kell védeni, és ezeket a belső piacon kell megtenni. Köszönöm szépen ezt a konstruktív vitát, köszönöm szépen a hozzászólásaikat, azt a sok aspektust, amit kifejtettek a jövőbeli intézkedések számára, amelyel erősíteni lehet a bizottsági szolgálatokat, és, és remélem, hogy részese lehettek majd ennek a folyamatnak. Well, thank you very much, uh, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Köszönöm a részvételét ezen a meghallgatáson. 30-an tettek fel kérdéseket önnek, és szinte pontosan sikerült betartani az időkeretet. Köszönöm ezt mindenkinek, ezzel hivatalosan lezárom a meghallgatást, de szeretném emlékeztetni a koordinátorokat, illetve a Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy ma délután háromkor a PHS épületben, adbéteremben teremben ülésre kerül sor, és akkor megtárgyaljuk majd ennek a meghallgatásnak a kimenetelét, az eredményét. Köszönöm szépen mindenkinek a résztvételt, és várom a következő ülésen való találkozást. Köszönöm szépen Mimica úrnak az energikus és aktív részvételt.